Guten Morgen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Guten Morgen, wir nehmen unsere Kedves kollégák, jó reggelt! Mindenkit sok szeretettel köszöntök, és mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet. Eléggé tele van a napi rend. A napi rendet mindenki megkapta, nem akarta senki módosítani, legalábbis hozzám semmilyen kívánság nem érkezett, úgyhogy akkor ezt elfogadhatjuk. Az elnök közleményei, a Continuous-t kiadtuk, megfelelő nyelveken meg lehet, le lehet tölteni, és eh, közvetítjük az ülést webstreamingen. Most hármas napi rendi pont elektronikus szavazás. Egy véleményről fogunk szavazni, Válli kollega vélemény által készített vélemény. Kér-e a jelentéstevő szót? Nem? Nem szeretne. Jó. Akkor következik a szavazás. Kérem, hogy az elektronikus, azt a szavazókártyáját mindenki készítse elő. Ezzel az egyes módosító javaslatra térünk rá. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, hármas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. E, egy szavazattal elfogadtuk. A négyes módosítójavaslat mellette ellene tartózkodás ugyanúgy elfogadtuk. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel következik a záró szavazás. Kérem erről elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 szavazattal elfogadtuk, nulla ellenszavazat, két tartózkodás. Gratulálunk Vali úrnak. Következik a négyes napi rendi pont. Az ifjúsági stratégiáról szóló értékelés jelentéstevő, illetve a véleménykészítője nem kíván hozzászólni egyes módosítás mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, visszavonták, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hatos szóbeli módosítással van-e a szóbeli módosítással kapcsolatban ellenvetés? Nincs, akkor szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítva kilences mellette, ellene tartózkodás elutasítva tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenkettő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szó, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, záró szavazást, tehát az így módosított véleményről. Lezárom a szavazást. 21 mellett mellette, ketten ellene, három tartózkodás, elfogadtuk, gratulálunk a a Következő a Peter a vélemény, a korrupció elleni küzdelem és a krim jelentésének nyomon követése. Szeretne hozzászólni a jelentéstevő, nem egyes módosítójavaslat mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 11 mellette, illetve két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. A hát második részt ellenőrizzük, kéri az elnök. Nem volt világos. Jó, akkor 21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 ellene tartózkodás elfogadtuk 20, 22-25-ig okafogyott, 26-os mellette. Huszonhatos, 26 Az egyes kompromisszumban benne van a 22, a 25 és a 24 és a 23-ast is. Kérem mindenki, illetve azt kérem a titkárságtól, hogy a szavazólistát tegyék világosá, hogy mindenki lássa. 26-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 28 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 29, 28 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 29 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-ost, illetve még inkább ellenőrizzük nem volt világos a dolog. A néppártnál egyel többen szavaztak, elfogadtuk. Nem volt világos, nem láttam pontosan. Következik a 37-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 38, nem? 37-est ellenőrizzük? Jó, 37-est ellenőrizzük, kérték. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük 40-est, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, elutasítottuk egy többsége. 41-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk szerintem. De ellenőrizzük, jó. 41-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 42-es. Két részben, első rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva, másik rész mellette, ellene, tartózkodás. Valószínűleg elutasítottuk, de a második részt ellenőrizzük. Második rész tehát, 42-es második rész, lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyenlő szavazati arányban, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 okafogyott, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor ezzel záró szavazás a véleményről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette egy ellenszavazat. Gratulálunk a jelentéstevőnek ezzel az elektronikus szavazás végére értünk, és most következik a hatos napi rendi pont. A számbevőszék 21 per 2015-ös külön jelentése az uniós fejlesztési és együttműködési fellépések eredményorientált megközelítésével kapcsolatos kockázatok vizsgálata a téma. Sok szeretettel köszöntöm a számvevőszék illetékes, illetékesét, Mixen urat, Bárt Stász a jelentéstevőnk. Hogyha a kollégák szeretnének kimenni, akkor ezt megtehetik, de kérem, hogy csendben tegyék mindezt. Eléggé sűrű a napi rendünk, úgyhogy jó lenne folytatni. To leave the room in a quiet way es ist völlig sinnlos, das zu, also hier den Appell zu machen, weil es tut so. Teljesen értelmetlen itt felszólítani a kollégákat, hogy csendesedjenek el, hiszen úgysem csendesednek el. Szóval a számbevőszer képviselőinek megadom a szót. Üdvözlöm, parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak asszony. Tisztelt képviselők, hogyha megengedik, akkor Kicsit hosszabb időt szeretnék szánni a bevezetőre, hiszen ez nem egy uh, a value for money értéket, az érté, a pénzért uh, <clears throat> típusú jelentés, ez egy nagyon-nagyon speciális jelentés, és úgy gondolom, hogy érdekelheti a képviselőtársaim képviselőket, és gondolom, hogy nem lesz különös a vita, hiszen technikai természetű a jelentés, úgyhogy lehet, hogy egy picit hosszabban tartom a bevezetőt. De persze az elnök bármikor megszakíthat. Egy szóval. Meg szeretném köszönni, hogy lehetőséget kaptunk hogy bemutassuk ezt a dokumentumot. Mint mondtam, ez nem egy hagyományos, speciális jelentés, vagy külön jelentése, a hagyományos különjelentések a value for money értéket, a pénzért kérdését, vagy a hatékonyság, vagy a gazdasági hatékonyság szempontjait vizsgálják, ez a jelentés más természetű. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon nagy nagyon hasznos lehet ez a dokumentum az önök számára, parlamenti képviselők számára is persze munkatársaik számára is. Ez egy háttér külön jelentés. Miről van tehát szó? Ahogyan az elnök asszony mondtam, ez a fő kockázati területekről szól, ez az első kulcsú aztán jön a második kulcsú az eredményorientált megközelítés. Ez egy igazi fontos kulcsú valamint az EU együttműködés és fejlesztési fellépések területen. Azaz tehát mi a kockázatokat határozzuk meg, ezeket definiáljuk, igyekszünk figyelembe venni az új eredményorientált megközelítést, melyet a bizottság alkalmaz. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy az eredményorientált megközelítés nagyon fontos, hiszen az EU minden évben jelentős forrásokat fordít a világ legszegényebb országainak megsegítésére, támogatására. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy eredményeket is elérjünk ezzel a hatalmas ráfordított összeggel. Úgy hiszem, hogy a dokumentum azért is releváns, mert a bizottsággal most zajlanak a viták a bizottság performancia keretéről, vagy teljesítési keretéről, valamint az ered az EU nemzetközi együttműködés területén és fejlesztési együttműködés területén bevezetendő eredmény keretről. Mit teszünk a jelentésükben? Kilenc kulcs kockázati területet sorolunk fel, amelyek mind az EU fejlesztés és együttműködési fellépések területén jelennek meg, és már is a következtetésekre térek rá. Következtetésünk egyrészt az, hogy ezen kockázati területeket helyesen meghatározta a bizottság, Másrészt, az is teljesen világossá válik a dokumentumunkból, további intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az EU fejlesztési és együttműködési munkáját javítsuk. Elkezdem most már az audittal. Az audit kérdés nagyon világos volt, ezt a dokumentumban megtalálhatják. A bizottság megfelelő módon szólította meg és tematizálta a fejlesztés és együttműködés területén jelentkező kulcs kockázatokat. Most hadd szóljuk a kilenc különösen kockázatos területről, melyet jelentésünk meghatározott. Lehet, hogy egy picit átfogalmazom a címeket annak érdekében, hogy még egyértelműbb legyen, miről is van szó. Az első kockázati terület az eredményorientált terminológia konzisztens vagy nem konzisztens alkalmazásáról szól. Nagyon sok bizottsági dokumentumban ugyanis inkonzisztenciát össze, vagy inkongruenciát találunk mondjuk a célok és az indikátorok tekintetében. Nem teljesen egyértelmű a terminológia használata, tehát magyarán mondva. A dokumentumuk 15. oldalában <clears throat> oldalán az egyes az egyes dobozban látják, hogy miről is van szó, az egyes táblázatban. Általában tevékenységről, kiadásokról, költségekről van szó, amelyek eredményekre vezetnek. Aztán eredmény, output outcome és impact, ez a három fogalom, amelyet vizsgál a bizottság. <clears throat> Ez a három alfogalom határozza meg a rizált eredmény. Tehát az eredmény, eredmény és eredmény fogalom határozza meg az eredmény végfogalmát. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság sző, <clears throat> szövegében ezeket az alfogalmakat, az output, meg az income, meg az outcome összekeveri. Mondjuk az objektívek legyenek smartok, intelligens célok. Legyenek időhöz kötöttek és elérhetőek. Máskor azonban más rövidítéseket alkalmaznak. Például vannak a krím kritériumok, ez egy rövidítés, CREAM kritériumok, aztán vannak smart indikátorok, smart mutatók, tehát az objektívet, célkitűzést és a mutatót, indikátort keveri össze a bizottság eh, terminológiája. <clears throat> Aztán a második bekezdésben a smart ovikról beszélünk. Az OVI egy angol rövidítés, az Objectively Verifiable Indicator, objektíven ellenőrizhető mutatót rövidítélem. Egy szóval végig rágtuk magunkat számos bizottsági dokumentumon, és rengeteg eh, olyan helybe futottunk bele, ahol a terminológiát nem egységesen, nem konzisztensen használják. Ez pedig félreértéshez vezethet. És ilyen módon megakadályozza a jól és hatásorientált menedzsmentet. Tehát az üzenetünk teljesen világos, konzisztensen kell használni az együttműködés és fejlesztés területén a terminológiát. És bizony ezt a bizottság még, itt még van mit tenni a bizottságnak. Ez az első kockázati terület. A második kockázati terület egy hiányzó kapocsról beszél egyrészt a tevékenységek között, másrészt az eredmények, result között. Nos, ez a kockázati terület azzal függ tehát össze, hogy nem sikerül egy világos és logikus uh, eredményorientált uh, kapcsot létrehozni a fellépések, actions és a results eredmények között. Rögvest mondok egy példát. A malav és ruandai költ, beszámolók ágazati szakpolitikákról beszélnek, de ugyanakkor nem mondják el, hogy mennyiben akarnak hozzájárulni a kormány célkitűzéseihez. Egész egyszerűen tehát a fellépés és a cél közötti kapcsolat hiányzik a bizottság idézett dokumentumában. Az ő fejlesztési segélye gyakran sok más adományozóval kapcsolják össze, több adományozó járul hozzá a célokhoz, és nem teljesen világos a szövegekből, hogy az EU fellépése szempontjából mely finanszírozási rész a célok elérését mennyi, mennyiben az EU források és mennyiben más adományozói források segítik elérni. világossá kell tenni. <clears throat> Persze mindenki azt akarja mondani, hogy ha jó eredményt értek el, akkor az ő pénzéből érték el, ha pedig hibák történtek, ha pedig nem érték el a program céljait, akkor a mások pénzét vesztegették el. Hát ezt tisztázni kell. Ennyit erről. A harmadik kockázati terület pedig a komplexitás maga. Túl sok, túl diverzifikált fellépés jelenik meg az EU ezen politikájában szakpolitikáról van szó, fejlesztési és együttműködési terület szakpolitikájáról van szó, és ezért fontos, hogy fókuszáljuk a segélyeket, a támogatásokat. A bizottság a segélyeket fókuszáltan akar felhasználni, ez üdvözlendő, de ugyanakkor gyakran az úgynevezett cross-cutting kérdések eh, kikerülnek a figyelem homlokteréből. Ezek nagyon fontos kérdések, a cross-cutting kérdések. De, hogyha egyrészt három ágazatra fókuszálunk, utána a három ágazathoz pedig egy hosszú listát csakolunk, csatolunk hozzá, amelyek az úgynevezett horizontális vagy cross-cutting ügyek, akkor bizony egykönnyen elhomályosítjuk eh, a fókuszunkat, mi, mi a cross-cutting issue? Emberi jogok, demokrácia, jó kormányzás, genderi jogok, vagy társadalmi nemeket illető jogok, fogyatékkal élők jogai, környezeti fenntarthatóság, és folytathatnám. A híve elleni harc, hát ismerik ezeket az úgynevezett horizontális vagy cross-cutting ügyeket. Mondok egy példát. A kambodzsai több éves bizottsági program a 2014-2020-os időszakra három fókuszterületre koncentrál. Természeti erőforrások kezelése, oktatás és jó kormányzás. Rendben van, hát ez három teljesen világosan meghatározott célkitűzés. Aztán az indikatív programok az ágazatokon belül pedig egy csomó ilyen horizontális ügyet vetnek fel. Ezzel sincsen még baj, de hát látni kell, hogy ez bizony nem pontosítja a fókuszt, nem szűkíti a fókuszt. Gender egyenlőség, eh, környezet, táplálkozás, információs, kommunikációs technológia. De listát még lehetne folytatni. Egy szóval kiválasztanak egy jól meghatározott, jól körülírt témát, majd ezt eh, ennek a határait átjárhatóvá teszik. Um, a különböző horizontális kérdésekkel. Mondjuk a bizottság a parlamenthez fordul, megvitatja ezt a tervezetet, és azt mondja, hogy három fókuszterület van, de minél több ilyen horizontális vagy cross-cutting ügy jelentkezik, annál bonyolultabb lesz meghatározni a programok fókusz vagy gyú pontját, amelyre tehát koncentrálnak. Ezt a hiányosságot kiemeljük a dokumentumunkban, tehát hogyha az EU fellépésének kitűzéseit prioritálni akarjuk, prioritás a sorrendbe akarjuk szervezni, akkor a horizontális ügyek bizony megnehezíthetik a végrehajtást. Ez a fő üzenetünk, ezt akarjuk kiemelni. Lássuk a negyedik kockázati területet. Ez a különböző segélyeszközök sok színűségéből, illetve különböző beszámolási kötelezettségekből ered. Mi van a kiinduló pont? Hát a kiinduló pont az kellene, hogy legyen, hogy az ország keretprogramokat használjuk és töltjük meg tartalommal. Hogyha azonban egy fejlődő országnak, hat adományozónak, hat donátornak kell beszámolnia, akkor csak a bürokrácia vízfejét növeljük, sokkal inkább tehát a partner ország keretét kellene helyesen alkalmazni. Mondok rögvest egy példát is erre a problémára, amely a fejlesztési partnerek eszközeiben lévő hiányosságból ered. Az éghajlatváltozás negatív hatásait kiküszömbölendő program finanszírozásban 50, több mint 50 nemzetközi alap működik, 45 széndiokszid piac működik, és 6000 private equity alap működik. Mindegyiknek megvan a maga irányítási struktúrája, és semmilyen erőfeszítést nem tettek arra, hogy például az éghajlat alapok számát csökkentsék. Mindegyik nagyon jó szándékból jött létre, tagadhatatlan, de egyre bonyolultabbá, hogy nem mondjam, átláthatatlanabbá válik a rendszer. Azaz nagyon sok támogatási instrumentum létezik, és a különböző donátorok vagy adományozók különböző elszámolási, eh, beszámolási, számviteli előírásokat írnak elő, és a partner országok egész egyszerűen nem tudnak megfelelni ennek a hatalmas administratív tehernek, és nem tudnak ilyen módon megfelelni, bürokratikus okoknál fogva az előfeltételeknek. Mint tudják, a bizottság költségvetésének komoly részét fordítja a költségvetésének nagyobb részét a fejlesztési területen a közvetett eh, végrehajtásban költi el, és az elmúlt években a számvevőszék kimutatta, hogy nem eléggé elszámoltatható, az közvetett kifizetés, ha pedig az elszámolás megtörténik, akkor ez túl késedelmes. Tehát az indirect management, vagy a közvetett igazgatás rendszerszerű, szisztematikus problémát jelent, hiszen az EU pénzét különböző helyi szereplők, nemzetközi szervezetek, civil szervezetek költik el, és a beszámolás rendszere nem kielégítő, ebből pedig elszámolási hiányosságok és ineficienciák, hatékonyság hiánya jelentkezik. Ez lett volna a negyedik, az többi rövidebb. Az ötödik, az eredményorientált beszámolóban jelentkező hiányosság és a feedback, a visszacsatolásban jelentkező hiányosságok nem megnyugtatóak. Hiszem, <clears throat> hogyha ezen eredményorientált értékelést nem adják át megfelelő időben, akkor a releváns tudás, mely ezen beszámolókból ered, nem segíthet a döntéshozatali folyamatok átalakításában, és így bizony lehetőségeket vesztegetünk el, illetve a programokat nem tudjuk pontosabban, jobban kialakítani. Ez egy világos üzenet. A hatodik kockázati terület az eredmények adatokkal való összekapcsolásáról szól. Hiányosságokat találtunk az európai támogatási rendszerek információs rendszerében. Nem akarnék most a különböző special reportok rendkívül külön jelentések kérdéseiről beszámolni, de mi is arra jutottunk, hogy sok, a beszámolás sok területe a tevékenységre, a fellépésre, az elköltött pénzre koncentrál, és nem eléggé az eredményre, amelyet az Európai Unió költségvetésének egy részével elértünk, vagy nem értünk el. Lássuk mondjuk a 16. dobozban felsorolt példákat, illetve lássák meg önök, hiszen mi felsoroltuk. A hetedik észrevételünk az adat minőségéről szól. A megnyugtató, megbízható, releváns eh, adatok szolgáltatása és kinyerése költséges dolog, és a partnerországok ezt a munkát, ezt a műveletet nem mindig végzik el. Tehát a kockázat abban rejlik, hogy az ilyesfajta adatok hiánya gyengítheti a eredmény beszámolók minőségét. 8. kockázati terület. Túlon túl fókuszál a bizottság a saját költségvetésének elköltésére. Ez egy szisztematikus, rendszerszerű hiányosság nem csak az Európai Unióban, hanem úgy gondolom, hogy általában a költségvetésekkel dolgozó szervezetek, akár közintézmény, akár magányintézmény hajlik arra, hogy a költségvetést kerül, amibe kerül, akár törik, akár szakad, felhasználja, azért, hogy el ne vegyék tőle a következő évre, nehogy csökkentsék a költségvetését. Ezt a tendenciát láttuk a bizottságnál is, egyszerűen túlon túl ö, nagy figyelmet fordítanak arra, hogy megszabaduljanak a pénztől, és aztán az év végén nagy a megnyugvás, sikerült az egyes költségvetési címek alatt a költségvetést elkölteni. Ez, mint mondom, egy inherens és perzisztens, hogy két magyar szóval mondjam, tehát egy rendszerszerű és a rendszer sajátosságából eredő hiba, nagyon fontos, hogy erre felhívjuk a figyelmet, de biztos vagyok benne, hogy más szakbizottságok nem reagálnak majd erre az észrevételünkre annyira érzékenyen, mint önök a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság. egyszerűen szent céllá válik az adminisztrációkban, hogy a pénzt elköltsék. De hát nem erre van a pénz. A pénz elköltése egy célt szolgál. Éppen ezért feszültség van a között, hogy a költségvetést elköltsék, másrészt, hogy egy átlátható költségvetés menedzsment során tegyék ezt meg. Ez itt az alapvető probléma. És most rátérek az utolsó észrevételemre, utolsó kockázati területre, melyet jelentésünk kimutatott. Ez pedig a segély végrehajtási modalitások kiválasztása. Beszéltünk erről, beszéltek önök erről is már többször. Mi úgy gondoljuk, hogy az a döntés, amelyel arról döntenek, hogy mindjárt befejezem elnök asszony, hogy hogyan használják fel a forrásokat, mindig összekapcsolandó, hogy megfelelő elemzéssel. Tehát, hogyha egy költségvesítési forrásból támogatást adunk, akkor a, szá, a várt eredményeket a szám össze kell vetni a meglévő kockázatokkal. Befejezem, elnök asszony, mégpedig azzal, hogy azt mondhatom, a fő kérdésre, hogy igen, a bizottság a kockázati területeket meghatározta, de ugyanakkor még további lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az EU fejlesztési és együttműködésén fellépése hatékony legyen. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni, és gratulálni szeretnék az önök előadójának. Kitűnő munkát végzett a munkatársaim, és ezt megerősítették egy szóval. Köszönöm a kit, kibővített figyelmét, elnök asszony. Köszönjük szépen, Bert Stász. Ehm, van eh, de heer Pinkston was... Eh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a számövőszék beszámolóját. Nagyon pontos, részletes volt és szükséges volt. Ráadásul megkönnyítette az én munkámat. Én így sokkal rövidebbre foghatom a felszólalásomat, mivel nagyon sok minden elhangzott. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés hasznos és szükséges. Nem csak a számunkra szükséges. Pixten úr a prezentációjában elmondta, hogy számunkra Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára miért fontos ez a külön jelentés. De ez a DEVE szakbizottság számára is fontos jelentés. Úgy gondolom, hogy ezekkel az ajánlásokkal a DEVE szakbizottságnak megvan az a lehetőség, hogy új ötleteket kapjon, hogy a saját ügyeit, a saját egyeztetéseit a bizottsággal és a tagállamokkal hogyan struktúrálja, hogyan irányítsa, azért, hogy a hosszú távú célokra tudjon jobban koncentrálni, és jobb legyen a teljesítés. A saját jelentésemben élek néhány ajánlással, négy témára koncentrálok. Amit Pixen úr is leírt, és a munkatársai a jelentésében a hosszú távú célok, ez az első kiemelendő téma, javítani kell a teljesítményt a hosszú távú célok tekintetében. A SMART kritériumok, a SMART célok terminológiát pontosítani kell, főleg a projektek finanszírozása tekintetében. Ez egy nagyon fontos megállapítás és ezt majd részletesebben meg kell, hogy vidassuk. Továbbá szükség van arra, hogy elérhető, reális célokat határozzunk meg, ez egy nagyon fontos ajánlás, mert ha ez nem történik meg, hogyha gyakorlatilag hozzányúlunk a projekthez, akkor a végén azt fogjuk látni, hogy a projekt maga nem hoz megfelelő eredményeket. Ez eléggé tragikus helyzet lenne. Harmadik ajánlás a jobb tervezésre vonatkozik. Pixen úr adatokat említett arra vonatkozóan, hogy az új finanszírozási formák hogyan alakulnak ki, és hogyan keletkeznek újabb alapok, vegyes finanszírozások, finanszírozási partnerek, programok, nemzetközi intézmények képviselőivel új bizottságok, csoportok. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Oda kell figyelni arra, hogy egységes legyen a kezelés, az irányítás, és ez ellenőrzés tárgyát képezze, hogy pontos legyen maga az ellenőrzés. Mindent nyomon kell követni, Mindent föl kell mérni, figyelembe kell venni a kockázatokat. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos kérdés. Harmadik megállapítás, harmadik számomra fontos ajánlás az az, hogyha kapacitásépítés történik, hogyha menedzseri kérdések vannak, hogyha képzés történik a vezetők számára, akkor a partnerországokat is be kell vonni. Jobb klímát kell kialakítani a fellépés tekintetében, és így jobban el is lehet érni az eredményeket. A teljes politikai párbeszéd, ami természetesen szükséges, erre is utalok, egyértelműen meg kell határozni a projektekhez kapcsolt feltételeket. A külön jelentésben is szerepel ez a kérdés. A DEVE szakbizottság számára is nagyon fontosak ezek a kérdések. Végül, hogy rövidre fogjam a beszámolomat, már csak azért is, mert nagyon érdekel, hogy maga a szakbizottság mit akar mondani ezzel kapcsolatban, a számvevőszék külön jelentésével kapcsolatban mi a szakbizottsági tagok véleménye. Rátérnék az utolsó ajánlásra, ez az értékelésre vonatkozik. Fontos, hogy konkrét kapcsolat legyen az eh, értékelés, az eredmények értékelése, és a felelősség között, méghozzá maguk az érdeket felek felelősségére gondolok. Vagyis az, amit fejlesztési együttműködés címén végzünk, hogyha jól meg akarjuk magyarázni a saját állampolgárainknak, hogy ezen a területen mi történik, akkor nagyon fontos követnünk azokat a, az ajánlásokat, amelyeket a számvevőszék a külön jelentésben említ az értékelés tekintetében hiszen nagyon sokszor, amikor úgy tűnik, hogy hiányosságok merültek föl, akkor nagyon fontos elvégezni a tényleges értékelést. Üdvözlöm ezt a jelentést, támogatom ezt a jelentést, és nagyon érdekel, hogy a szakbizottsági tagoknak mi a véleménye, mi a reakciója. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Tajra úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, amely nagyban hozzájárul az Európai e, Parlament e, teljesítmény alapú költségvetés politikájához. Két kérdésem lenne. Az egyik a szembevőszék, mind a kettő a szembevőszékhez és a bizottsághoz is szól. Voltak különböző nyilatkozatok az elmúlt napokban a sajtóban, amelyek arra utalnak, hogy a Világbank a hibrid finanszírozási formákat a fejlesztési segítségnyújtáson belül és hogy ezt alkalmazza, és ehhez az úgynevezett adóparadicsomokban működő alapok szakértelmét kihasználja, mint például a Virgin szigetek, a Cayman szigeteken bejegyzett cégekét, Panamáról nem akarok beszélni, kérdezem tehát, hogy vannak arra ugye utalások, hogy az Európai Unió fejlesztési segítségnyújtási finanszírozásában ilyen konstrukciókat is kihasználtak. Ez igaz-e, és utal, figyeltek-e arra, hogy nem merüljön föl az adó elkerüléssel kapcsolatos konfliktus? Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a költségvetési rendeletben szerepel az, hogy ez tilos. Schmidt képviselő következik. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy mind a STARS jelentés, mind a szamfevőszék beszámolója nagyon jó és nagyon részletes volt. Ezt szeretném előre bocsátani. Nem kell túlságosan Mm, kitérni erre, de azért hadd mondjam el, hogy a néppárt számára mindez nagyon fontos, a szemvevőszék ajánlásait támogatjuk. A véleményünk szerint is ezeket a technikai részleteket javítani kell, hogy jobbak legyenek az eredmények. A terminológia és a célek megfogalmazása és az indikátorok területén az erre vonatkozó iránymutatásokat javítani kell. Egyértelmű mm, összefügg összefüggés kell, hogy legyen az intézkedések és a várt eredmények között. Az információs rendszert, amely a beszámolási rendszerhez kapcsolódik, ezt is javítani kell, a rendelkezésre álló adatokat, ezeknek a minőségét javítani kell. A digitalizáció egyre gyorsabb, azt hiszem, hogy ebben az időszakban kulcsfontosságú probléma ez, és nagyon gyorsan kell dolgoznunk ennek megoldásán. Az átfogó kockázat elemzés, tehát a végrehajtási módok és az Európai Uniós pénzügyi érdekek javítása érdekében ehhez hozzájárulni nagyon fontos számunkra, és azt, az jó lenne, hogyha a számvevőszék ajánlásait minél gyorsabban meg lehetne valósítani, és örülnék, hogyha erről az, ellen, az Költségvetési Ellenőrzési Bizottságot időben tájékoztatnák. Köszönöm, én is szeretnék hozzászólni, mondja az elnök. Szerintem nagy, te, nagy benyomást tesz ránk ez a jelentés, és úgy tűnik, hogy a fejlesztési segítségnyújtásban öm, úgy adunk ki pénzt, úgy költünk el pénzt, hogy nem tudjuk, hogy mit érünk el vele, néha azt se tudjuk, mit akarunk vele elérni. Gyakran az a, úgy tűnik, hogy az csak az a cél, hogy gyorsan költsük el a pénzt. Engem sokkol ez az egész jelentés, bár nincsen benne semmi újdonság, ezt már mindannyian tulajdonképpen tudtuk. A DEVCO főigazgatóságban 5000 munkatársal nincsenek, eh, nem képesek arra, hogy az a a politikai eredmények vagy az eredményes politizálás egyszer egyét uralják, mit akarunk elérni, és hogy tudjuk ezt elérni. Ez a minimum. Úgyhogy sokkol ez engem, ez a jelentés, egyáltalán a bejelentési vagy beszámolási rendszerben mennyiben állítjuk középpontba az eredményt. A, a jelentés nagyon kritikus, ez nem kérdés. Érdekes lenne azonban megtudni, hogy meddig sikerült eljutni, és az-e a benyomása a szembevőszéknek, hogy tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. A főigazgatóságnak is szeretnék feltenni eh, néhány szót, aztán Kaminára asszonynak is meg fogom adni a szót, a Knowledge Performance and Results eh, eh, munkacsoport elnökének. Mi ez a munkacsoport egyáltalán? A főigazgatóságon belül milyen szerepet játszik ez? Nem, az nincs olyan érzésem, hogy hát nagyon kedvelt feladat ezt, ez, a, ez, a, ez a munka. Láttuk, ma saját szemünkkel is láttuk, hogy mennyire kezdetlegesek az ismereteink arról, hogy a helyszínen mi történik, mit sikerült elérni, Néha az az érzésem, hogy nyugdíjazott eh, bizottsági tisztviselőket állítanak rá ezekre a feladatokra, ők készítik a beszámolókat, mennyi pénzt költünk erre, hogyan készülnek ezek. Néha az az érzésem, hogy a régi haveroknak mm, adunk eh, itt eh, egy-két kis kedves jó kis feladatot, amivel ide-oda utazhatnak napos helyekre, na de hát ez minden szervezetben úgy tűnik, hogy ugyanúgy működik. Kérdezem, hogy milyen mértékben lehet, vagy hogyan dolgoznak az adatok minőségének javításán, milyen adatfeldolgozási modellek léteznek, és Schmidt asszonyhoz csatlakozom, én is szeretnék egy jelentést erről. Kaminára asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. a kezdeném, hogy üdvözöljük a jelentést Nagyra értékeljük a jelentésben említett kockázati témákat. Ahogy a jelentés is meghatározta ezeket a kockázatokat, mi is tudatában vagyunk ezeknek, tudjuk, hogy milyen kockázatok állnak előttünk, és már meg is kezdtük a kockázatok egy részének a kezelését. Több kérdésben is fölmerült egy téma. Az eredményorientált jelentés 2015-ben került közzétételre, és majd májusban készül az első eredményorientált jelentés a fejlesztési együttműködési támogatás témájában. Úgy gondolom, hogy ez egy jelentős előrelépés hiszen most már részletes adatokat fogunk kapni arról, hogy mit is teszünk, hogy mi történik a fejlesztési együttműködési projektek keretében, amikor a támogatott ország egy fejlődő ország. Ez volt az első ilyenfajta jelentés. Természetesen területi jelentést fogunk készíteni idéntől kezdve. A bizottság egy sor új több éves programdokumentumot fogadott el 2014-2020-ra vonatkozóan. Néhány utalás a jelentésben tartalmaz olyan projekteket és programokat, amelyek még az előző beszámolási időszakban indultak. Időközben néhány kérdést már kezeltünk, néhány témával már foglalkoztunk, de természetesen a jelentésben említett egyéb kockázatokkal most foglalkozunk. az adatok és az információs a tájékoztatási rendszer megbízhatósága. Több felszólaló is említette ezt a kérdést. Tudjuk, hogy a tájékoztatási rendszerünk, az információs rendszerünket javítani lehet, kell is javítani. A DEFCO a NIR főigazgatósággal közösen most dolgozik egy új rendszeren, Office Operation rendszernek fogjuk ezt nevezni itt nem csak a pénzügyi adatokat fogjuk kezelni, hanem lehetővé fogja tenni az új rendszer azt is, hogy a jelentéseket a részletesebben készíthessük el, és könnyebben. De ez most egy folyamatban lévő munka, a projektet elindítottuk. Az egyik olyan projekt, amit már a Knowledge Performance and Results Task Force csoport csoporton belül kezelünk, aminek én vagyok a vezetője, ez az egyik ilyen program. A többi témára kitérve, legalábbis néhányan szeretnék foglalkozni. Több mint száz országban van programunk. Nagyon gyakran más tagállamokkal együtt dolgozunk, vagy más nemzetközi donorokkal dolgozunk együtt ahol megvan rá a lehetőség, akkor próbáljuk a harmonizációt elérni, főleg amikor tagállamokkal dolgozunk együtt. Próbáljuk harmonizálni, hogy milyen módon állítjuk fel a projektet, közös projekteket állítunk fel, illetve hogy a beszámolásra is ez vonatkozik. Amikor másokkal dolgozunk együtt, akkor természetesen ez egy hosszabb folyamat. Amennyire lehet, követjük a partnerországok rendszereit. De azért azt is szeretném hangsúlyozni, hogy van, ahol nincs is ilyen rendszer, partnerország részéről nincs beszámolási rendszer, nem végeznek ilyet, vagy pedig nagyon kívánatos és nagyon hiányos. Ezért nagyon függ a teljesítmény attól, hogy kivel dolgozunk együtt. Van, ahol ugye nincs semmiféle jelentési rendszer. Amikor mi együtt dolgozunk tagállamokkal, akkor már a meglévő rendszert próbáljuk javítani, Úgyhogy ez is még bonyolultabbá teszi a munkánkat. Aztán konkrét a témákra áttérve, amiket felvetettek. Az értékelésről is szó volt. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy a task force-unk mit tesz ebben a témában. A struktúra tavaly október 1-én állt föl. Gyakorlatilag négy egység foglalkozik a tudásalapú eredményorientált értékeléssel, és az egyik ilyen egység konkrétan az értékeléssel foglalkozik. Az, hogy az értékelés egység bekerült ebbe a struktúrába, ez is szerepet játszik abban, hogy hogyan készülnek a jelentések, és a tudáskezeléssel is foglalkozunk, és természetesen egy új információs rendszer bevezetésével is foglalkozunk az eredményorientált tekintetében, azért, hogy a DEFCO innovatívabb és tudásalapúbb szervezet legyen. A Task Force-on belül van egy olyan egység is, amely az eredményorientált jelentéssel foglalkozik, de van még két egység, az egyik a tudáskezeléssel foglalkozik, hogyan lehet képezni a személyzetet, azért, hogy jobban teljesítsenek a fejlesztési együttműködési projektek, és hogyan lehet az eredményben megjelenő tudást beépíteni, és hogyan lehet visszacsatolást megvalósítani az új projektek érdekében. Gyakorlatilag ez a Task a munkája, és így integráljuk az értékeléseket. Minden évben 10-15 stratégiai értékelést végzünk. Ezek vagy egy horizontális, tehát egy témával foglalkozunk minden országra vonatkozóan, minden partnerországra vonatkozóan, például infrastruktúrális projektek az összes területet átfogva, ahol vannak ilyen projektjeink, vagy pedig földrajzértékelés, amikor azt vizsgáljuk meg, hogy egy konkrét országban összesen milyen fellépéseink vannak. Ugyanakkor rendszeres ellenő értékelést végzünk specifikus projektekre vonatkozóan is, de ilyen megaértékeléssel is foglalkozunk földrajzi alapon pontosan azért, hogy tanulságokat vonhassunk le. Adóparadicsomok kérdése, hogy ez kockázatos-e, visszaélésekre ad -e lehetőséget. A pénzügyi rendelet nem teszi lehetővé, hogy adóparadicsomokkal működjünk együtt. Úgyhogy ez föl sem merülhet számunkra. Ennyit szerettem volna mondani. Ha még föltesznek kérdéseket, akkor majd természetesen azokra is tudok reagálni. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen ami a tudás alapú információfeldolgozás témáját egy kicsit szélesebb körben majd föl kell vetnünk. Más eh, főigazgatóságokon is vannak még nyitott kérdések, amelyeket majd tisztázunk. Megadom újra a szót eh, a Pixten úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm szépen a pozitív megjegyzéseket, eh, kommentárokat. Tajrer úr kérdése. Vannak-e utalások erre, amit ön említett? Nem, nincsenek erre vonatkozó utalások. A problém természetesen ettől még létezhet. Nagyon fontos pontra hívta fel a figyelmet. A parlamentnek tudnia kellene a következőt. Minél nagyon komplexek, összetettek most már ezek az eszközök, amiket használnak gyakran jó célra, jó, jó szándékkal, de minél összetettebb ezek az intézkedések, vagy mm, eszközök, annál nagyobb a kockázata annak, hogy egyszer majd robban a dolog. Legyen szó bank ágazatban előfordult, az is, hogy a fogalmuk sem volt, hogy 15 szinttel az igazgatóság alatt mi történt, és mégis robbant a helyzet, és az emberek megromozták a bankokat. Hogyha a bizottság egy konkrét eszközt használ, és akkor ezt először végig kell gondolni, és elemezni kell a helyzetet, de mielőtt erre az intézkedésre, vagy erre az eszközre ráugranak, tehát elemezni kell ezt mindenképpen. Ezt mondjuk a 70 os és a 77-es bekezdésben. A véleményünk szerint ez a az elemzés, mielőtt egy intézkedés mellett leteszik a garast, nem történik meg megfelelően, megalapozottan. Ez a mi véleményünk, ez az én véleményem. További elemzésre van szükség ahhoz, hogy elkerüljék ezeket a botrányokat, mint például a Panama kiszivárogtatások, stb. Hogyha egy nap ez megtörténik, egy olyan eszközzel kapcsolatban, amelyet az Európai Bizottság alkalmaz, és az adófizetők pénzén vel eh, hazárdírozik így, ez akkor hatalmas problémát okozhat. És szeretnék köszönetet mondani Schmidt asszonynak és Gressle elnök asszonynak is a pozitív eh, megjegyzéseikért. Milyen messze sikerült eljutni? El kell, hogy mondjam, hogy megnéztem, a, utána néztem az anyagban, hogyha megnézik azt az anyagot, a jogi és szabályozói háttért illetően, 19-es bekezdés, ha jól látom, az Európai Unió működéséről szóló szerződés előírja, hogy a 318-as eh, cikk szerint egy, eh, az Európai Unió eh, finanszírozása költségvetésével kapcsolatban az ered, elért eredmények alapján kell, kell elemzést készíteni. Ez benne van tehát a szerződésben, teljesen világos. Ezzel egy időben, ami a kérdését illeti, Kreszle asszony, azt hiszem, hogy az Európai Bizottsági munkadokumentum lendületet adhat. Remélem, hogy ez így van, remélem, hogy a dolgok felgyorsulnak, és nagyobb figyelmet fordítanak erre a kérdésre. Azt remélem, hogy egy vagy két éven belül az Európai Bizottság konkrét és specifikus eredményekkel állhat majd ide elénk, mint ahogy ezt ön is említette. Köszönöm szépen. Vielen Dank auch Köszönöm szépen Smit asszonynak is a pozitív hozzászólásokat. Elnök, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy Kamerára asszony szeretne még hozzászólni? Igen, tessék. Igen, köszönöm szépen. Csak néhány dolgot hadd tisztázzak azzal kapcsolatban, hogy elemezni kell a projekt beindítása előtt elemzést kell végezni. Ez a standard eljárás része tavaly. Külön iránymutatásokat, konkrét iránymutatásokat fogadtunk el, ebben is szerepel ez, és igyekszünk ezzel biztosítani, hogy ez szisztematikusan megvalósul. További tisztázás. Az értékelési jelentések köz közzétettek nyilvános dokumentumok, ezeket a megtárgyalásuk után a weboldalunkra feltesz, feltesszük, és bárki, akit érdekel, um, nyilván a parlamenti képviselők is letölthetik ezeket. Azt hiszem, hogy egyes aggodalmak, amelyek az eredmény beszámolókkal kapcsolatosak, ezeket ebben az első jelentésben felvetünk, eh, amelyről már beszéltem, amely tehát igyekszik elemezni ezt a kérdést, hogy hogyan tudunk jobban eredményre koncentrálni, hogyan tudunk eredményorientáltabban dolgozni. Folytatjuk a vitát, ahogy ez a dokumentum a jövő hónapban közétételre kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm, tehát akkor folyt köv. A jelentéstevő nem akar már hozzászólni, akkor ezzel a napirendi pont végéhez értünk. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, és rátérünk a hetes napi rendi pontra. Számvevőszék 4 per 2016-os különjelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről. Nagyon sok fejtörést okozott nekünk ez az intézet. Brenik Mayer úr van itt az Európai Számvevőszéktől, a jelentéstől pedig Denis de Jong, a számvevőszéki szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt KONT szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim. Örömmel mutatom be a számvevőszék külön jelentését az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről, melynek székhelye Budapest, ki szeretnék emelni külön jelentésünkből egy-két fontos részt. Az ügynökség az innovációra koncentrál, az ügynökséget egyébként 2008-ban hozták létre, tehát 2008-tól 2016-ig megmutathatta, hogy erőfeszítései, az innovációra tör, törekvő erőfeszítései milyen eredményekkel járnak. Az eit tehát az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, az oktatás, az egyetemi világ, a kutatóintézetek, a vállalkozások, kis- és középvállalkozások szereplőit kapcsolja össze. Mindezt tudás központokban teszi meg, a tudásközpont eszközével teszi meg. Megújuló energia, éghajlatváltozás és digitális innováció knowledge centereket, tudásközpontokat hoztak létre. És ezek a kikek, vagy a knowledge centerek, vagy tudásközpontok igazi jó kezdeményezésnek tekinthetőek, hiszen itt ezekkel sikerül az innovációhoz szükséges elemeket összekapcsolni. Auditunk során több Knowledge Centert, tudásközpontot látogattunk meg. Milyen benyomásokat szereztünk, amikor az itt dolgozókkal beszéltünk? Nos, az első benyomásunk az volt, hogy nagyon lelkesek ezek a tudásközpontban dolgozók, és egy-két igen látványos innovációról számolhatnunk be. A kutatási laborok és a cégek bekapcsolásával sikerült ezeket elérni az EIT felállítása, rendszere, és az a gondolat, hogy a három fél felett a tudásközpontokban ültetik le egy asztalhoz, jó kezdeményezés, de beszéltünk ugyanakkor két különböző kik vagy tudásközpont pénzügyi menedzserével is, és azt mondták, minden évben ezer oldalnyi kérvényt kell benyújtanunk, különböző támogatási kérelmet és kevés biztonsággal rendelkezünk a következő év tekintetében. A bürokratikus terhek nagyon súlyosak, és az EIT mindent nyomon követ, de voltak éppen felmerül a kérdés, hogy az igazi innovációt nem folytja el a bürokrácia. Azt láttuk, hogy a multiknak komoly fenntartásaik vannak, mielőtt a programokba belépnek-e vagy sem. Felmerült tehát a kérdés, hogy az EIT megközelítése, illetve a tudásközpontok, a tudás háromszög megfelelő működik, vagy sem. az akadályozza meg a jobb működést, hogy komplex a működési rendszer, voltak éppen tehát menedzsment problémákkal állunk szemben. Ajánlásunk nagyon rövid. Az EIT működését meghatározó jogalapot át kellene alakítani, finanszírozási modellt át kellene alakítani, a EIT-nek kik, a fontos, hogy az EIT a naptár éven túl terjessze ki a megállapodásait a tudásközpontokkal. Mégpedig korábban tegye ezt meg még a programok kezdete beindulása előtt, és ilyen módon a tudásközpontok bizonytalanságát fel lehetne számolni. Az EIT ugyanakkor egységesebben kell, hogy fellépjen, és nagyobb segítséget kell, hogy adjon, éljen azzal a rugalmassággal, mely a Horizon 2020-as programban rejlik. Fontos, hogy a szabályokat az igényekhez szabják, a mindenkori tudásközpont igényeihez szabják, és ne általános szabályokat alkalmazzanak. Végezetül pedig az EIT fontos, hogy felvegye a szükséges munkatársakat, és az impact-based vagy hatás alapú elemzést is javítaniuk kell. Elnök asszony, a EIT már az audit folyamata alatt egy sor intézkedést alkalmazott a jó irányba tett lépések, ezek de nem elegendőek. A bizottság és az EIT elfogadta a számbevőszék minden ajánlását, ezt természetesen üdvözlőjük, és végül, de nem utolsó sorban, pozitívan értékelem azt a tényt, hogy Navracsics biztos egy penelt állított föl szakértőkből, akik az EIT jövője ügyében adnak neki tanácsot. és a biztos, illetve ez a panel, a szakértői csoport a számbevőszék jelentését is figyelembe veszi. Ennyi lett volna a, a jelentésünk dióhéjban, és örömmel válaszolom meg a kérdéseiket. Köszönöm. Most pedig az előadón kapja meg a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Ook inleiding daarover. Köszönöm szépen ezt a számbevőszéki jelentést. Úgy gondolom, hogy érdemes egy lépést hátra tenni, rátekinteni szélesebb perspektívából a helyzetre. Az EIT, az Európai Technológiai Intézet, Innovációs és Technológiai Intézet egy sor eszköze részét képezi, amelyekkel az EU az innovációt akarja támogatni, helyzetbe hozni. Éppen most olvastunk egy új sajtójelentést arról, hogy az egész ágazatban a streamlining hiányzik. Az innováció streamliningja hiányzik az európai közpolitikában, szóval meg kellene mondani, hogy minden, melyek a fő célok, prioritásokat kellene kialakítani. Egy kicsit összevisszaság van most. Azt hiszem, hogy ezzel a jelentéssel, a jelentés alapján mi magunk a jövő évben külön koncentrálhatnánk az EIT működésére. Még egyszer mondom, tehát fontos, hogy jobb streamliningot alakítsunk ki ezen a területen, egy szóval célirányosabban, célra törőbben fordít, használjuk fel a közpénzeket. Ami pedig az Európai Innovációs és Technológiai Intézet működését illeti, egyrészt itt a számvevőszék külön jelentéséről van szó, és azt kell, hogy mondjam, hogy az alapkutatás kérdését itt túl gyorsan lebonyolítják, kipipálják. Mit jelent az alapkutatás? Hát az olyasfajta kutatás az, amely nem térül meg azonnal, vagy rövid távon a piacon. Ám, és de, mi több, vannak olyan kutatási ágazatok, amelyek lehet, hogy nem hoznak semmi bevételt akarsz erre, de mégis folytatni kell őket. Például a fejlődő országokban lévő betegségek leküzdésének alapkutatása. Lehet, hogy ebből nem származik pénz, de nagy haszna van. A gyógyszerbiztonsági ügynökség, vagy az élelmiszerbiztonsági ügynökség től gyakran azt halljuk, hogy nem tudnak már felvenni kutatókat, mert a kutatókat mind elszipkázta a gyógyszeripar. Azt halljuk ettől a két intézettől, hogy az egyetemi kutatóintézetek nagyon gyorsan a, a nagyvállalatok pénzétől kezdenek függeni. Egy szóval ezt a szempontot érdemes volna kidomborítani a jelentésben. Persze helyes hogy a piaccal való kapcsolatról nem feledkezünk meg. Ezt kihangsúlyozzuk, de ugyanakkor ez nem szabad, hogy oda vezessen, hogy megfeledkezünk az alapkutatásról. Ezt szerettem volna én elmondani. Hiszen mi is az EIT dolga, feladata? Sok minden létrejön, megjelenik a tudomány területén, de a tudósok gyakran nem rendelkeznek ezzel a képességgel, készséggel, hogy az új felismeréseket technológiai valósággá, piacosítható termékké, szolgáltatássá váljék, alakítsák, és az EIT-nek éppen ez a feladata, hogy ezt a folyamatot elősegítse. Ugyanakkor van itt egy további szempont is. Hogyha az Európai Unió költségvetéséből cégeket támogatunk, még ha közvetett formában is, hogy ezek piacképes termékeket állítsanak elő, akkor fontos, hogy a pénzfelhasználást nagyon felelősségteljesé tegyük. Az EIT, még egyszer mondom, embereket ültet le egy asztalhoz. A tudomány felismeréseit összekapcsolja a gazdasági realitással. De hogyan lehet mindezt finanszírozni? Mondjuk azt mondjuk, hogy a cégnek létrejött a kapcsolata a kutatóintézettel. De hogyha finanszírozás túl hosszú ideig tart, akkor ez kimeríti már az állami támogatás kategóriáját. Egy szóval valamilyen határokat kell szabni ezen finanszírozásnak, máskülönben egy könnyen belecsúszunk az állami támogatás területére. A számvevőszék külön jelentésének ajánlásait egyébként el tudom fogadni. Egy olyan rendszert hoztunk létre, melyben a tudásközpontok tevékenységét nem határoztuk meg kellőképpen. Gyakran ezek kiegészítő tevékenységet folytatnak, és hogyha az eredményeket vizsgáljuk meg, a kikek, vagy a tudásközpontok eredményét vizsgáljuk meg, Nem tudom, hogy ezeket az eredményeket úgy lehet-e megvizsgálni, hogy a tudásközpontok felállítása utáni eredményeket összevesztjük azon időszak eredményeivel, amikor még nem voltak tudásközpontok. Egyéb iránt, amit erről a szembevőszék külön jelentése mond, ezzel egyetértek, egyetértek a, tá- a észrevételével. Minnyáján azon vagyunk, hogy kevesebb bürokratikus teher alatt nyögjenek a különböző ágazatok, esetünkben a kutatók, és a gazdaság, és hatékonyabban használjuk fel a közpénzeket. Ezt akartam elmondani, elnök asszony. Köszönjük szépen, várjuk a munkadokumentumot. Tehát ez a várakozás gyakran már uh, hobbinká válik, mert nem jönnek a dokumentumok. Köszönöm elnök asszony, hogy a következő felszólaló. Von úr, köszönöm szépen a számbeveszik jelentését. Én vagyok a EIT jelentés számbevője, előadója, ezért meglát, tartogattam az EIT-t Budapesten, és az egyik kiket, az egyik tudásközpontot is. Nagy hatással volt ez rám. Nagyon jó munkát végeznek. Persze voltak nyitott kérdések, amikor az EIT-t látogattam meg. Nagyon nagy volt a fluktuáció, főleg a szenior munkatársak körében. Ráadásul nem tudták feltölteni az összes rendelkezésre álló státust és a, miután a szemvevőszék jelentését elkészítette, a rendes jelentést, a szakbizottságunk mentesítette az EIT-t. De ennek ellenére vannak ilyen költségvetési vetületet felvető kérdések, ezeket meg kell oldani. Úgy úgy hiszem, hogy helyes, hogy a jelentésükben további kérdéseket is kiemelnek, például a finanszírozási modell, vagy a grántok, a kiírások rendszerének ellentmondásait. Az a cél, hogy a kikek, a tudásközpontok fenntarthatóan működjenek. Ez az EIT-nek is, és a tudásközpontoknak is érdekében áll. Hát ehhez egy kis időre van szükség, még ezt a célt elérhetjük. Maga a bizottság is úgy tudom, hogy áttekinti a helyzetet. Érdemes volna talán a bizottságot megkérdezni, hogy van-e valamilyen elképzelésük arról, hogy hogyan akarják módosítani a rendszert. Kérdezem a számbevőszéket, hogy van-e ajánlásuk, van-e ötletük a más finanszírozási modellek tekintetében? Mert megvizsgálva különböző ügynökségeket nagyon sokfajta finanszírozási modellel dolgoznak. Van -e esetleg elképzelésük arról, hogy mi volna a legjobb finanszírozási modell? Mi több, mi volna, hogyha, csak úgy felvetem szerényen, hogyha egyszerre készítene a számvevőszék egy jelentést arról, hogy milyen finanszírozási modellek léteznek, melyiknek mi az előnye, ez nagyon hasznos volna mindenki számára. Kollégia Áli, bitte. Áli képviselő. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Először is szeretném azt említeni, hogy a számvevőszéki jelentés célja, hogy arra a kérdésre adjon választ, hogy az EIT hatékony eszköz-e az EU-ban az innováció támogatása érdekében. Azt kellene kiemelnünk, hogy az elmúlt évtizedekben Európa lemaradt az innováció területén, nem csak Észak-Amerikával összehasonlítva, hanem még Ázsiával összehasonlítva is. Sőt, még azt is kimondhatjuk, hogy az EU-ban nincs innovációs kultúra, ami lehetővé tenné, hogy a tudományos eredményeket magas hozzáadott értékű termékekké transformálná. Az EIT fő célja, hogy javuljon a kapcsolat az oktatás, a tudomány és az üzleti világ között. És így ösztönözze az innovációt az EU-ban. Az EIT-nek jelentős finanszírozási forrásai vannak a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan nem közvetlenül egy egyedi projekteket támogatnak az EIT részéről, hanem az öt kik számára áll rendelkezésre ez a pénz, ez a forrás. A jelentés, a számvevőszéki jelentés fő következtetése az, hogy az EIT komplex kerete, illetve vezetése miatt nem elégséges a hatékonyság. A támogatási modellel kapcsolatban is problémák vannak. Az intézmény és a kikek kapcsolata problémás, a pénzügyi fenntarthatósága a kikeknek problémás, illetve az elért eredmények értékelése sem tökéletes. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a finanszírozás néhány államra koncentrálódik. Az EU térképen ugyanakkor vannak fehér területek, ahol gyakorlatilag semmilyen ilyenfajta tevékenység nem történik. Mindezek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a számvevőszéki ajánlások észszerűek, megfelelőek, és ezeket föl lehet használni az EIT hatékonyságának a növelésére. Az EIT szerepe fontos a 2014-2020-as időszakban. Vielen Dank. Nächster auf der Rednerliste ist Kollege Savama, bitte. Köszönöm, Savama képviselő következik. Thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök asszony. Az árnyék előadó helyett szólalok föl, mert más helyen kell most lennie. Az árnyék előadónk üdvözli a külön jelentést, amit a szemövőszék az EIT-re vonatkozóan közzétett. Egyetért a számövőszék megjegyzéseivel és az ajánlásait támogatja. Szeretném azt kiemelni, hogy az EIT fölállításával kapcsolatos ambíció nagyon erős. Az innováció területe valójában kulcsfontosságú terület az európai piac üzleti, oktatási és tudományos fejlődése szempontjából. Ugyanakkor egyértelműen vannak jelentős hiányosságok is az intézmény területén. Maga az intézmény is végzett innovációs tevékenységet, főleg a keret és az eljárási módok tekintetében vannak hiányosságok. Az árnyék előadó meg tudta látogatni az intézmény központját Budapesten, megismerte ott az intézmény munkáját, tevékenységét. És szeretné tudni, hogy, illetve szeretné említeni, hogy fontos hozzáadott értéket jelent ez az intézmény az európai piac számára, ez nem elhanyagolható szempont. Ugyanakkor, amikor az EIT tevékenységét értékeljük, akkor figyelembe kell, hogy vegyük, hogy több külső tényező is meghatározza és befolyásolja az EIT tevékenységének a sikerességét. Először is az innováció területén a stratégiai vízió hiánya a bizottság részéről és a tagállamok részéről is, ez befolyásolja az ügynökség tevékenységét. Második megjegyzés. Az intézmény helye, ennek is fontos befolyása van arra, hogy nagyon gyakran változik a személyzet, és így a hálózat és kommunikációs stratégiája sem alakul megfelelően. Hogyha az intézmény más országban lenne, amely ország számára fontosabb az innováció, talán jobban tudna működni. És ez fontos lenne a kedvezményezetek számára is. Ezért az intézménynek több időre van szüksége, hogy hatékony stratégiát dolgozzon ki. Hangsúlyozni szeretné ugyanakkor az árnyék előadó, hogy 2014-től kezdően jelentős előrelépés történt, pozitív lépések történtek az intézmény részéről az új igazgatóság alatt és bízik abban, hogy munkáját a jövőben is javítani fogja az elkövetkező években az intézmény. Végül az árnyék előadó szeretném megjegyezni, hogy az intézmény elsősorban az egyszerűsítésre, az administratív keretek kartusítására koncentrál, a finanszírozás és a nyomonkövetés tekintetében maximális átláthatóságot kell, hogy biztosítson a kiválasztási eljárás során és arra kell, hogy koncentráljon, hogy milyen hozzáadott értéket biztosítanak a projektek, mennyire megvalósíthatóak, és ösztönöznie kell, kellene, hogy több KKV használja ki ezeket a lehetőségeket, az intézmény által biztosított támogatásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is felvettem magamat a hozzászólók listájára, és kérdezem, hogy az ilyen főigazgatóság hát nem úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságban ez lenne az illetékes főigazgatóság, hogyan tud együtt működni a kutatásfejlesztési főigazgatósággal, amelyet inkább illetékesnek érzek, és itt a szemvevőszék megjegyzésére is utalnék, nem találtak eh, elég bizonyítékot a kutatás és fejlesztési főigazgatóság aktív eh, részvételére. Crowley úrnak teszem fel ezt a kérdést az EAK főigazgatóságtól, akinek meg is adom a szót. Tessék. Thank you, Chair. Um, and thank Köszönöm, elnök asszony, és szeretném megköszönni az összes megjegyzést, illetve a prezentációt a számvevőszék részéről. Először is szeretném megerősíteni, ami egyetemen kiderül a jelentésből, hogy a bizottság és az EIT úgy gondolom, hogy legalábbis ebben a témában beszélhetek az EIT nevében is, teljes mértékben elfogadja a számvevőszéki ajánlások következtetéseit. Ez egy fontos kérdés. Részletesen, részletesen egyeztettünk a, az auditorokkal, voltak véleményeltéréseink, de a lényeges eredmények tekintetében vagyis hogy az EIT-nek egyszerűsíteni kell, karocsúsítania kell a bürokratikus eljárásait, hogy koncentrálnia kell az eredményekre. Ezekkel a megállapításokkal teljesen egyetértünk, elfogadjuk, és a számvevőszéki ajánlásokkal is egyetértünk, beleértve azt is, hogy változtatni kell az EIT jogi alapját. Teljesen elfogadottak ezek a megállapítások. Úgyhogy egyetértünk a számvevőszékkel ezekben a témákban. A tagok által felvetett kérdések tekintetében Dejang úr az alapkutatás és a konkrét kutatások közti kapcsolatot, illetve különbséget említette. Igen, fontosak az alapkutatások, de azért azt ki kell, hogy mondjuk, hogy az EIT alapvetően a szociális kihívásokon alapul, a kik alapját, a klímaváltozás, egészségügyi kérdések más nagy kihívások jelentik. Úgyhogy a alapvető kutatásokban is részt vesz, de mindig olyan kutatásokkal támogat, amelyeknek a piacon is majd lehet haszna. Például az egészségügyi területen. Néhány olyan téma, amit ön is említett, például a gyógyszerfejlesztés, ezek ott lesznek az EIT rendjén. És olyan területek, ahol kutatást végeznek, nem feltétlenül vezetnek piaci megoldásokhoz, piaci eredményekhez. Úgyhogy itt fontos ez a megkülönböztetés, amikor az EIT-t értekeljük. Az EIT alapvetően a piachoz közeli kutatást támogatja, de nem csak azt. Egyéb elhangzott kérdések tekintetében szeretném megjegyezni, van úr említette a fenntarthatóság kérdését, az EIT munkájának a fenntarthatóságát. Ez egy fontos kérdés. A számvevőszék is megjegyzésekkel élt e tekintetben. A KIK tevékenységek fenntarthatósága nehéz kérdés. Ez egy olyan téma, itt is részletes egyeztetést végeztünk az audit során. Egyetértünk azzal, hogy ez egy nehéz kérdés. Viszont amit úgy gondoljuk, hogy el, mindenki el kell, hogy fogadjon, itt nem első generációs kikek van szó, tehát nem az a gond, hogy az első években nem koncentráltak eléggé ezekre a kikekre. Most határozottan fölkerült az EIT napirendjére, és a kikek napirendjére ez a kérdés. Most már mindegyik kiknél elvárása a fenntarthatós, fenntartható stratégia. Ezzel választ adunk arra a kérdésre, amit Deang úr felvetett a megjegyzései között, hogy mikor határozzuk meg, mikor határozzuk azt el, hogy mondjuk egy témát mikor nem támogatunk a továbbiakban, tehát egy elítékikre gondolva. Úgyhogy annyit szeretnék mondani, hogy most határozottabban fölkerült az EIT napirendjére, arra, ahhoz az időszakhoz képest, amikor az, amit az auditorok vizsgáltak. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés ugyanakkor. El kell, hogy fogadjuk, hogy ez a kérdés nyitott marad hogy az EIT képes-e elérni a fenntarthatóságot oly módon, ahogy azt az EIT alapításkor meghatározott mandátum tartalmazna. Van úr is föltette a kérdést, hogy amikor a jogalap felülvizsgálatáról beszélünk, az mit is jelent? Pontosan a számvevőszéki megállapítások szerint fogjuk felülvizsgálni a jogalapot, mert vannak olyan aspektusok, amelyek ténylegesen a EIT-t alapító rendeletet tükrözik, az az elvárás, hogy a bizottsági támogatás nem lehet több, mint 25%, és más támogatásokkal kell kiegészíteni a költségvetését. Ahogy ez szerepel a jelentésben és a számbevőszéki jelentésben, ez az intézkedés elszámoltathatóságot biztosít, de ez a, az, ezen alapuló, alapuló könyvelés nem igazán tükrözi a valóságot, ezért az ajánlást meg kell vált, az ajánlás is azt mondja, hogy ezt meg kell változtatni, ezt elfogadjuk, viszont a változtatás előtt jó megoldást kell találnunk arra, hogy a, hogyan lehet meghatározni a multiplikátor hatást. Az EU támogatás az tekintetében az EIT esetében a kezdetektől fogva az volt az elképzelés, hogy az EU támogatás ösztönözön más forrásokat is a támogatásra. Végig kell ezt gondolnunk, és bármilyen jogalkotási változtatásra sor kerül, ez fog a középpontban állni. Továbbá az EIT és a bizottság már meg is kezdte a gondolkodást az EIT rendelet más aspektusai tekintetében bizonyára ismerik, ugye a bizottság a jelentés következtetéseire már reagált, úgyhogy még egy témát szeretnék említeni, hogy lesz egy EIT időközi felülvizsgálat, várjuk ennek az eredményét. Szeretném pontosítani, hogy ez egyáltalán nem, és semmiképpen nem feltétele annak, hogy a számvevőszéki ajánlásokat elfogadjuk-e. A számvevőszéki ajánlásokra úgy fogunk választ adni, hogy felülvizsgáljuk az EIT jogalapját. Az időközi felülvizsgálat az EIT értékelése követ, értékelését követően fog erre sor kerülni. Meg fogunk jelenni az önök szakbizottsága előtt, és mindenki tájékoztatni fogunk az erre vonatkozó javaslat részleteiről és ütemezéséről. Elnök asszony, még szeretnék kitérni egy olyan kérdésre is. A bizottság belül kifoglalkozik ezzel a kérdéssel. Az EAK főigazgatóság, én itt dolgozom, itt is élénk viták folytak erről a témáról is más alkalommal is. Hogyha megnézzük az EIT születését, az eredeti elképzelés az volt, 2005 körül merült föl egyáltalán a gondolat, 2008-ban állt fel az intézet. Az volt az elképzelés, hogy a Massachusetts uh, Institute of Technology-hoz hasonló képzési intézményt hozunk létre. Tehát az volt az elképzelés, hogy valamilyen képzési oktatási intézmény közelében állítjuk föl, és az akkori oktatás és kulturális biztoshoz tartozott mindez. Ezzel a kérdések kapcsolatban folyamatos a vita, folyamatos az eszpecsere, hogy valóban a felelősség tekintetében ide kell le, hogy tartozzon a számvevőszéki auditorok, amikor az érdekelt felekkel egyeztettek, akkor fölvetették a kérdést, hogy esetleg máshol kéne, hogy működjön az intézmény, illetve ahol most található, ott esetleg jobb kapcsolatot kéne, kapcsolatokat kéne kialakítani, és nem csak a mi főigazgatósággal kell, hogy kapcsolatban legyen, hanem más bizottsági főigazgatóságokkal is. Ez egy más kérdés, mint a finanszírozás kérdése. Véleményünk szerint Ahogy most a bizottság foglalkozik az EIT-vel, az egy észszerű megközelítés. Egyrészt az EIT Budapesten, a brüsszeli EAK főigazgatósággal kapcsolatban. Amikor más bizottsági szolgálatokkal kell, hogy fölvegye a kapcsolatot, akkor az EAK főigazgatóság közvetítőként lép fel, és így az EIT más bizottsági szolgálatokhoz hozzáfér. Viszont a kikek az egyes működési területeken egyért, ugye eltér a kompetenciájuk a klíma témával foglalkozó ki, kik a klímafőigazgatósággal alá kapcsolatban az információs technológiai főigazgatósággal, az informatikai kék, a következő kék pedig az egészségügyi főigazgatósággal. Tehát a egyes szolgálatokkal közvetlen kapcsolatban állnak, viszont mindez nagyon jól integrálódik az egyes bizottsági szakpolitikai területekbe. Néha fölveszik velünk is a kapcsolatot, néha nem. Néha saját közvetlen kapcsolatot alakítanak ki azzal a szakpolitikai területtel, amely leginkább tükrözi a mandátumukat. Az egyik olyan terület, amiért az EIT felelős, például a klíma kik szoros kapcsolatban áll azzal a bizottsági szolgálattal, amely például a Párizsi tavalyi COP21-et készítette elő. És nem feltétlenül kell rajtunk keresztül tartani a kapcsolatot, hát nem kell, hogy minket bevonjanak ebbe, nem kell minket ide betenni, és a téma, tematikus információ cserébe nekünk nincs szerepünk, amennyiben akik valóban ellátja a feladatát. Erre a témára vonatkozóan az általános válaszom, ugye elnök asszony is említette ezt a kérdést. Mi úgy gondoljuk, hogy észszerű oka van annak, hogy az EIT az általános brüsszeli szakpolitikai területekbe integrálódik. Az ajánlásokat elfogadjuk, elfogadjuk az emögött lévő megállapodásokat is. Egyébként az érdekelt felek azt mondták, hogy ezek gyenge pont, ezt komolyan fogjuk venni, dolgozni fogunk azon, hogy az integráció fokozottabb lehessen, és hogy az EIT és a kikjei az általános szakpolitikai munkába jobban beilleszkedjenek. Végül, elnök asszony, Benik Máj úr említette a magas szintű csoportot, amit Navracsics biztos úr állított föl. Talán hasznos, hogyha megosztom önökkel az erre vonatkozó információt. Öt szakértő tagja ennek a csoportnak, Navracsics biztos úr vezeti a csoportot. Egy rövid távú mandátum alapján múlt hónapban kezdtek meg a munkájukat, őszre fogják elkészíteni a jelentést Navracsics biztos úr számára. Az EIT vezetőségére fognak koncentrálni, hogy meghatározzák az EIT jövőbeni stratégiáját. A csoport most vizsgálja a számvevőszéki jelentést. A legfontosabb stratégiai kérdésekkel foglalkoznak, amik szerepelnek a számvevőszéki jelentésben. Ezt vizsgálják, valamint megvizsgálják az EIT stratégiai jövőjét abban a kontextusban, amit Dejan úr is említett, amikor azt mondta, hogy jobb általános struktúrára van szükség, és az általános EIT erőfeszítések a Horizont 2020-as innováció támogató feladat tekintetében általánosabb kell, hogy legyen. Ezen dolgoznak, és ajánlásokat fognak kidolgozni erre vonatkozóan. A csoport a jelentését Navracsics úr számára készíti, és az EIT vezetőségének. Elnök asszony, hogyha szakbizottságuk szeretne egyeztetni ezzel a csoporttal, akkor biztos, hogy ezt meg lehet oldani ha valamire nem reagáltam volna a képviselői megjegyzések tekintetében, akkor elnézést, és akkor jelezzék, és fogok reagálni arra is. Köszönöm szépen Brenning Mayer úrnak adom meg a szót, hogy lezárja a témát, és ha nem bánja, akkor röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, igen, rövid leszek, rövidre fogom. Azt hiszem, hogy nagyon értékes volt ez a vita a jelentéssel kapcsolatban, és az EIT működésével kapcsolatban, és a kikek ről. Azt hiszem, hogy de Jong úr nagyon fontos témát vetett fel, mégpedig a különbség egyrészt a kutatás és a kutatási támogatás között, egyrésztről, másrésztről pedig az innováció támogatása Európában. Ez ugyanis a kikek lényege. A lényeg az, hogy a kerék forogjon. Az EIT feladata ennek megadni a kezdeti lendületet, eh, de amikor beindult a kerék, akkor ez fenntarthatóan forogjon. Ez eh, elengedhetetlen hogy utána már eh, Európa támogatására ne legyen szükség. Fóken úr egy nagyon fontos témát vetett fel, mégpedig a különböző finanszírozási modellek hatékonysága. Azt hiszem, hogy örömére szolgálhat az a bejelentés, hogy a öm, számvevőszék figyelemmel kíséri ezeket a különböző kivizetési rendszereket, és támogatjuk a, a kollektív projekteken alapuló finanszírozást, és a több éves finanszírozást, amelyben mérföldkövek vannak meghatározva, de a másik oldalon pedig más ügynökségekkel összehasonlítva, az ösztöndíjak, illetve a kiírások és a közbeszerzések témája érdekes lehet. Említett emellett az RTD és a DIAN közötti együttműködést az Európai Bizottság elmondta, hogy az IAK e és az RTD között van együttműködés, ha jól értettem, kívülről tekintve nem annyira ismert ez a tény, az Európai Bizottság két főigazgatósága közötti együttműködés, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt világossá kell tenni és felmutatni azt, hogy ez az együttműködés konkrét. Az innovációs tanács a tanácsot a kutatásfejlesztési DG jelentette be, eh, és összességében azt hiszem, hogy működik az együttműködés, ezt tisztázni kell az Európai Bizottságnak. Nagyon röviden azzal zárnám, hogy az Európai Bizottság megemlítette ezt a magas szintű munkacsoport, és inspiráció forrásként hadd ismételjem meg, hogy az áttételes hatás hatást nem sikerült felmutatni, kimutatni, ezek nem plauzibilisek, és a pénzügyi fenntarthatóságot nem sikerült elérni, és többre van szükség, mint arra, hogy üdvözlik a jelentőségünket, a jelentésünket. Valóban innovatív intézményé kell tenni ezt az EIT-t, eh, ahogy ez az eredeti um, alapító cél volt. Tehát az üres szavaknál többre van szükség, köszönöm elnök asszony. Denis de Jong jelentéstevője a szót, tessék. Köszönöm röviden, elnök asszony, azt hiszem, nagyon értékes volt ez az eszmecsere és nyilván voltak olyan elemek, amelyeket ön vagy fogunk kollégák említettek, és ezt a munkadokumentumba fel tudjuk venni. Általánosságban konszenzus van arról, hogy az EIT-t javítani kell, és saját innovációt kell támogatni, amely jelen pillanatban még nem valósul meg. Köszönöm szépen, akkor ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk, és folytatódik a következő napirendi ponttal a munkánk. A nyolcas napirendi pont, a számbevőszék 10 per 2016-os különjelentése, tovább kell javítani a túlzott hiány esetén követendő eljáráson, annak eredményes végrehajtása érdekében a valu, gazdaság és valuta unió, Tupac Sixpack, érdekes jelentés, Svitel úr a jelent, a, a, az Európai Számvevőszék illetékes tagja, és Brian Hayes pedig a jelentéstevőnk. Megadom a szót a számvevőszéknek. Elnök asszony, kedves kollégák, kedves parlamenti képviselők, kedves számvevőszéki kollégák, először is köszönöm szépen, hogy megrendezték, megszervezték ennek a jelentésnek a vitáját egy nappal annak közététele után. Hadd foglaljam össze a, a jelentésünket, mutassam be a munkánkat és az ajánlásainkat. Ebben a jelentésben arról van szó, hogy milyen további javításokra van szükség a túlzott hiányeljárás a e, kapcsolatban. Úgy láttuk, hogy az Európai Bizottság nem eléggé szigorú a túlzott hiányeljárással kapcsolatban. Ezt amit EDP-vel rövidítünk. Az EDP-t azért hoztuk létre, hogy a közfinanszírozás, a költségvetés végrehajtása megfelelő legyen. Monitorozni kell a strukturális reformokat, eh, az eljárás eh, jogi aspektusaira koncentrálnak, ahelyett, hogy az érdemi eh, részekkel foglalkoznának. Míg az Európai Bizottság az EDP racionalizásában pozitív lépéseket ért el, de arra következtetésre jutunk, hogy az Európai Bizottság nem tud elég hatékonyan, megbízható adatokat szerezni a tagállamoktól, és nem következetes a munkájában. Elemeztük a munkánk során a statisztikai adatok elemzésének folyamatát, az EDP döntés előkészítésének folyamatát és az Európai Bizottság felülvizsgálati munkáját. Tehát az, nem az EDP küszöbök megfelelőségét elemeztük, vagy egyéb ilyen kérdéseket, mert nem ez a mandátumunk. A policy végrehajtása a, ennek elemzése a mi feladatunk. Ebben az összefüggésben először megnéztük, hogy vannak-e megbízható adatok és e, a megbízható elemzés a Eurostat részéről, illetve a tagállamok részéről, és a DG Equinta végzi el az elemzést. Az Európai Bizottság megvizsgálja a tagállamok által nyújtott adatok minőségét az, átlát, az átfogó belső iránymutatások alapján, és elemezte elemzése során egy széles körben alkalmazott metodológiát használt, de vannak hiányosságok azzal kapcsolatban, hogy az elemzés nem mindig teljes körű adatokra alapozzák, nem megfelelően vizsgálják felül a tagállamok saját ellenőrzési rendszerét, amelyek a statisztika generálására vonatkoznak és kulcsfontosságú aspektus a Digi ECFIN eh, esetében a további eh, eh, átláthatóság erősítése. Különböző reformok csak növelték az egész folyamat komplexitását, és ezért nagyon nehézkes a folyamat, és nehéz következtetés levonni. Nem világos, mikor kell egy költségvetési intézkedést egyszerű és kivételes intézkedésnek tekinteni, és mikor pedig rendes részének a költségvetésben fő téma során arra jutottunk, hogy az adatminőség elemzése nem eléggé átlátható. Az EDP inkább a hiányra koncentrált, és nem az adóságra, és ezzel a köz, állami költségvetés fenntarthatóságának meghatározása, elemzése nem valósul meg megfelelően, főleg a túlságosan eladósodott tagállamok esetében. Az Európai Bizottsági Monitorozás felülvizsgálat nagyon komplex, nem eléggé átlátható, és a strukturális alapokat sem érték, strukturális reformokat sem értékeli elég mélyrehatóan. Sok reformot neveztek, vezettek be a költségvetési fegyelem erősítése érdekében, az EDP még mindig ennek ellenére nem eléggé hatékony, mint korrektív korrektív ág és korrektív intézkedés. Úgyhogy a jövőben mit szeretnénk, mit ajánlunk? Nagyon szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság erősítené a folyamat hitelességét. Ebben az összefüggésben tettünk néhány javaslatot, amely véleményünk szerint javítaná az eljárást. A DG-nek a Eurostat, DG Eurostatnak és a DG Equinnek címeztük ezeket, és azt szeretnénk, hogyha az adat validációt erősítenék, ennek folyamatát szeretnénk az átláthatóság és az elemzés világ világosságának erősítését, és a e, döntéshozási folyamatok közétételét. A, mm, erősíteni kell az együttműködést a tagállamok e, között e, a pénzügyi tanácsban, és javítani kell a különböző felülvizsgálati mechanizmusok közétételét. Az Európai Bizottság kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy jól működjön az EDP, de szigorúbbnak kell lennie, nem eléggé van tudatában annak, hogy mi történik a helyszínen, a terepen, és nem alkalmazza következetesen a szabályokat. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen elnök asszony. Köszönöm szépen a számvevőszéknek ezt a fontos tanulmányt. Sajnos, ha jól értettem, ez az utolsó jelentése a számvevőszék munkatársának. Köszönöm szépen ez egy nagyon fontos téma, és a számvevőszék ugye megvizsgálja ezt a témát, és az Európai Bizottság pedig a saját forrásait használja fel arra, hogy az EDP hatékonyságát megkérdőjelezze. Meg kell néznünk tehát nekünk is ezt a témát. Miért? Ez az új architektúra része, az európai polgárok ezt megszavazták Írországban, egy külön referendumon, és támogat támogatták azokat a költségvetési szabályokat, amelyek alátámasztják ezt a rendszert. Más országokban a parlament döntött erről. Ezeket a szabályokat tehát végre kell hajtani mindenütt Európában. Ez, ennek az új architek, architek, ezt az új architektúrát meg kell védeni, hogyha a e, e, tagállamok túlságosan e, felhamozzák a hiányt, akkor ez nagyon nagyban érinti a leginkább kiszolgáltatott embereket a, egy adott országban, hiszen ez azt érinti, azokat a juttatásokat érintik főleg, amelyeket az állam juttat, tehát itt szegénységpolitikai célkitűzések is felmerülnek. Nagyon nehéz hiányrendszer van, 11-12 százalék Írországban, 3 százalékra kéne ezt csökkenteni, ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a túlzott hiányeljárásból, úgyhogy nagyon fontos témáról van szó az egész architektúrát tekintve. Az én jelentésemben három területre térek ki, amelyek fontosak, az egyik a rendszer integritása, én arra utalok, hogy ezeket a szabályokat, ezeknek a szabályoknak mind nagy, mind kis országokra érvényesnek kell lenniük, teljesen függetlenül az ország méretétől, tehát a szabály mindenkire érvényes kell, hogy legyen, és ez nem mindig történt meg, főleg eh, E, a stabilitás és növekedési paktum első éveiben átláthatónak kell lennünk, ugyanazt a dolgot kell mérnünk, és biztosítanunk kell, hogy az egész Európai Unióban egyforma minőségű e, adatok állnak rendelkezésre. Ezt azért mondom, mert azok az országok, amelyek túlzott hiányeljárásban vannak, azokkal szemben, eh, amelyek 3% alatt vannak, nos, lehet, hogy különböző gazdasági intézkedéseket eh, várnak el ezektől az országoktól az ahhoz, hogy a növekedést beindítsák, és rugalmasnak kell lennünk, meg kell értenünk, eh, hogy az adózás, a kiadás, a költségvetés végrehajtás, a növekedés szintjén különböző intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy beinduljon újra az adóbevételek növekedése. A harmadik dolog pedig, a tagállamoknak sajátjuknak kell érezni ezt a politikát. Meg kell érteniük, hogy a saját költségvetési helyzetük javítására kell ezeket az intézkedéseket meghozni, és nem azért, hogy ezt tetszen Brüsszelnek. Nos, tehát a szabályok tehát egyértelműen mindenki számára érvényesek kell, hogy legyenek. Tíz éve nagy tagállamok még simán megúzták eh, eh, ezeket a, ezeket eh, a eljárásokat a stabilitás és növekedési paktumban. Most már nem lehet megengedni, hogy tagá, nagy tagállamok ezzel ezt megúszszák. Másodszor a 3% és a 60%-os szabály működ, ezt, ezt, ezt el kell érni ahhoz, hogy a túlzott hiányeljárásból a védő ágba kerüljenek át a tagállamok tagállamok. Ehhez különböző intézkedésekre van szükség a költségvetési helyzet javítására, harmadszor pedig az én véleményem szerint nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy mit, mit is próbálunk elérni? Konvergenciát. És a konvergencia nem csak a tagállam számára fontos, nem csak a 28 tagállam egyike számára fontos, hanem a közösség számára fontos, hiszen a, az egyensúlytalanságok megerősödése tulajdonképpen nehézségeket okoz mindenki számára hosszú távon. Tehát, ahogy a konvergencia felé mozdulunk el, világossá kell tenni, hogy ezeket az egyensúlytalanságokat meg kell szüntetni, a korábbi hibáink eredményei ezek. Emellett azt is el kell mondani, Természetesen az LDP nem csak a hiányról szól, hanem az adósságról is. Éppen a kontinensünk nagyon eladósodott, 2008 óta folytatódik ez, erősödik ez, folyamatosan csökkenteni kell az adósság szintet, amely még mindig túlságosan magas, és a jelentésemben erre is kitérek. Né, néhány megjegyzés. Én dolgoztam a pénzügyminisztériumban, hát ez nem agysebészet, hogyan lehet ezt elérni. Csökkenteni kell az, az adószintet, csökkenteni kell a kiadásokat, nagyobb növekedést kell generálni, ahhoz akkor több lesz az adó, és kevesebb lesz a hiány. Nagyon nehéz kihívásokkal állnak szemben a tagállamok, úgy, mint az enyém is. Az Európai Uniótól kell támogatást kapnunk ahhoz, hogy a növekedési pályára visszálljuk, mert csak növekedési pályán lehet az adóbevételek és a kiadások közötti hézagot megszüntetni nem akarom túlságosan hosszúra húzni. Üdvözlöm a számbevőszék jelentését, nagyon jó ez a külön jelentés, jó a tény, hogy ez elkészült, és elemeznünk kell, hogy az Európai Bizottság hogyan használja ki a rendelkezésre álló forrásokat. Másodszor nagyobb átláthatóságra van szükség az adatokkal kapcsolatban megfelelő egyetértésre. És ez pont, ez egy olyan dolog, amiben nem értek egyet a számvevőszékkel, szerintem nagyon nagy szükség van a, ezen ország jelentések, tanulmányok nyilvánosságra hozatala, hozatalával kapcsolatban. Persze én megértem, hogy ezek egyes esetekben politikailag érzékenyek, de felmerülhet egy lehetőség arra, hogy itt az Európai Parlamentben legyen mondjuk egy, egy, egy bizottság, egy adhok szakbizottság, amely akár zártülésen megnézheti, beletekinthet ezekre be a dokumentumokba. Emellett föltenném azt a kérdést is, hogy az Európai Bizottságnak elég munkatársa van-e ahhoz, a tagállamonként, hogy értékeljék azt, hogy az EDP elég erős és robosztus-e ahhoz, hogy a céljait elérje. A jelentésemben azt is elmondom, hogy az Európai Parlamentnek ezt figyelemmel kell kísérnie. Meg kell néznünk az ország specifikus LDP-ket, a közös szakbizottságban, egy külön szakbizottságnak kell ezt aztán után követnie, aztán emellett a nemzeti költségvetési tanácsok szerepét is meg kell találni. Nálunk van például most egy ilyen tanács, nem tudom, a többi tagállamban is hasonló a helyzet, ezeknek is együtt kell működni. Az ő munkájukhoz is igazodnunk kell, ahogy már mondtam, és ez nem csak, nem csak a hiánycsökkentésről, hanem az adósságcsökkentésről is szó van. És ahogy a jelentésben még kifej, kifejtettem, elég rugalmasságnak kell lenni az eljárásban, ahhoz, hogy a stabilitás és növekedési paktumon belül az EDP jól működhessen, hiszen tudnunk kell, hogy vannak eh, nem szándékolt eh, eh, események a makrogazdaságban, jelenségek, amelyekre aztán reagálni kell. Ezt meg kell érteni. Tehát elég rugalmasságot kell hagyni a rendszerben, hiszen nem minden gazdaság egyforma hatalmas különbségek vannak a mediterrán gazdaság, észak-gazdaságok között, egyesek inkább exportorientáltak, és meg kell érteni, értenünk ezt. Nem a szabálynak kell rugalmasnak lenni, hanem a szabály alkalmazásának kell rugalmasnak lenni. Végül pedig azt hiszem az Európai Bizottságnak az LDP e szabályok alkalmazásának koordinálását a strukturális intézkedésekkel és az európai szemeszterrel biztosítania kell. Ez elengedhetetlen. Az ország specifikus elemzések az európai szemeszteren belül ezt nem követtük eléggé szorosan, nem volt parlamenti elkötelezettsége mellett. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha ez a jelentés az Európai Bizottság felelősségét egy kicsit erősíti, az már önmagában jó. Köszönöm. In der Tat, eine Großbaustelle. Ich möchte... Hát igen, van itt mit tenni, dolgozni. Üdvözlöm az Econ szakbizottság munkatársait, akit meghívtunk ide, mint egyébként más ülésünkre is. Ajánl a Szender kollega kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megköszönöm a meghívást. A gazdasági szakbizottság tagjainak nyújtott meghívást, és köszönöm Héz kollégának a világos tájékoztatást, köszönöm, hogy felsorolta az összes kérdést, a számvevőszék nagyon sokat segít nekünk abban, hogy jobb irányítást, jobb kormányzást dolgozzunk ki a válság után, hiszen ez egy nagyon messze mutató válság volt. Holnap éppen én egy eh, pénzügyi támogatási jelentésről számolok be. Egy szóval azt akarom mondani, hogy eh, minnyájuknak tanulnunk kell annak érdekében, hogy az új nehézségeket elkerüljük. Kérném a szemvevőszéket, hogy további elemekkel egészítsék ki a beszámolójukat. Megéltük, megtapasztaltuk a pénzügyi válságot, de most éppen a menekült válsággal küzdködnek országaink. És fontos, hogy a menekült válság kezelése során az Európai Unió eszközeivel tisztában legyünk, és dinamikusan lehessen kezelni a költségvetéset, annak, érde, költségvetést annak érdekében, hogy a válságot, a válság tovább terjedését meg tudjuk akadályozni. Néha a válságot csak akkor látjuk, hogy válság, amikor már bekövetkezett. Egy szóval világosan kell látni, hogy milyen reakciókat lehet adni. Mit kérdezek, mit kérek a Tudok A következőt. figyelembe véve a menekült válságot, milyen ajánlásokat tudna a számbevőszék tenni annak érdekében, hogy ne csak a rendkívüli vagy vészintézkedéseket tudjuk megtenni, hanem olyan struktúrákat tudjunk kiépíteni, amelyek lehetővé teszik, hogy valóban a menekült válságból eredő kihívásoknak meg tudjunk felelni, hiszen látható, hogy ez az egyik kérdés, amely a legnagyobb terheket rója ránk. Hogyan lehet nem? Tehát az ilyen válsághelyzetekben, mint a mostani a menekült válság, hatékonyan fellépni a kockázatok ellen, amely kockázatok egyébként magukat az intézményeket is veszélyeztethetik. Ez a kérdésem a számvevőszékhez. A bizottsághoz egy más kérdést intézek. Épp úgy, ahogy Héz kollega is mondtam, különböző okoknál fogva jöttek létre a deficitek, de a deficitek ellen fel kell lépni. Minden esetre az okok függvényében más-más megoldásokat kell keresni. Más-más meg, ö, válaszokat kell találni. Például a spanyolországi deficit és az ír deficit teljesen más okokra visszavezethetőek. A túlzott hiány helyzetét nagyon nehéz kezelni, és ebből egy sor probléma származik. Ám az európai kontextusban, ahol kontextusban, ahol mindenki mindenkivel bizonyos módon mégiscsak össze van kapcsolva, jó volna tudni, hogy hogyan lehetne egy olyan uh, eljárást találni, amelyel a túlzott többlet eh, jelenségét is kezelhetnénk, hiszen vannak olyan országok, ahol a költségvetési többlet eh, mégpedig szélsőséges tő, költségvetési többlet eh, ugyanolyan nehézé teszi az együttműködést. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy terveze bármilyen fajta eljárást a túlzott többletet felhalmazó országok ellen. Én bizony szükségesnek tartanám ezt az egyensúly érdekében. Hiszen vannak olyan országok az EU-ban, akik hagyományok okán, vagy pedig valamilyen tényleg egyházi hagyomány okán egy, hogy nem mondjam, protestáns hagyomány okán a töbletet szentesítik. Mások pedig hiányt halmoznak föl, tehát úgy tűnik, mintha a költségvetési többlet maga már egy külön érték volna, egy szent tehén volna, amelynek áldozni kell. Mondom, ennek történelmi okai is vannak, de minden esetre a, költségvetési, a szélsőséges költségvetési többletet kezelni kell valamilyen módon. Kérdezem tehát az Európai Bizottságtól, és a számvevőszéktől, hogy ajánlást tudnak-e megfogalmazni a szélsőséges költségvetési többlet kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék jelentéstevők. Igen, én is szeretnék köszönetet mondani a beszámolókért. Röviden néhány olyan hangsúlyt néhány olyan aspektus szeretnék hangsúlyozni, melyeket fontosnak találok. Először is az átláthatóság az első ilyen kérdés. Rendkívül fontos, hogy a bizottság és a tagállamok közti egyeztetést követően megjelenő jelentéseket a parlament is megismerhesse. Kérdés, hogy a folyamat, az eljárás, a túlzott deficit eljárás folyamatnak mely fázisában találhatók az egyes tagállamok. Sajnálatosnak tartom, hogy nem megfelelő, nem elégséges az átláthatóság jelenleg. Azok a paraméterek, amelyeket a bizottság alkalmaz, nem mindenki számára egyértelműek. Véleményem szerint a bizottságnak a nemzeti és az európai ajánlásokat kell követnie. Maga az eljárás, a túlzott deficit eljárása, eljárásként jó, célja a tagállami eladott, eladottottság csökkentése, és nagyon támogatja közepes és hosszú távon is a fenntartható gazdaságot. Viszont nem szabad minden áron ezt a célt hangsúlyozni és erőltetni hiszen a szigorú költségvetési e, szigorú intézkedések, amelyek jellemezték a tagállami és az európai gazdaságot, úgy gondolom, hogy ezeket a szigorú intézkedéseket el kellene már távolítani, ezeket meg kellene már szüntetni. Hasonló módon nem szabad az ablakon kidobni a pénzt, remélve, hogy a túlköltekezéssel növelni lehet a fogyasztást, és javítani lehet a gazdasági növekedést. Én személy szerint ezzel a ilyenfajta intézkedésekkel, megoldásokkal nem értek egyet. Végül szeretném elmondani, hogy egyetértek az előadóval. Sokkal több rugalmasságra, sokkal több átláthatóságra van szükség. Az egyes tagállamok eh, helyzetének a kezelése tekintetében az eljárás célja a tagállamok támogatása, hogy a válságból ki tudjanak lépni, hogy jobban tudják kezelni a nemzeti költségvetésüket, a nemzeti kiadásaikat. Úgy gondolom, hogy az Európában a tagállamok helyzete egyáltalán nem egységes, 28 különböző tagállami helyzet van, és még egy azon régióban található tagállamok helyzete is nagyon eltérő, vagy ahol hasonló a tagállamok gazdasága, ott is nagyon sok különbséget látunk mindenféle szempontból. Az eljárás keretei között úgy gondolom, hogy alkalmazni kell a rugalmasságot, a bölcsességet, és minden egyes tagállamot egyénileg kell kezelni, külön eh, jelentést kell készíteni minden egyes tagállam számára. Mindenképpen fontos, hogy a parlamentnek ebben az eljárásban fontos szerepe legyen. Végül szeretnék gratulálni a, az előadónak. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ez az eszmecsere, és fontos a tevékenységünk számára. Köszönöm. Hello, eh, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ideigi hozzászólások voltak éppen a gazdaságpolitikai dimenzióra koncentráltak, a túlzott hiányeljárás gazdaságpolitikai dimenzióira. Arról hallottunk, hogy hogyan bántak az egyes tagállamok a deficittel, az állam és pénzügyi válság és államadóságválság következtében. Beszéltek arról, hogy mennyire legyen rugalmas vagy merev ez a rendszer, és csökkenteni kell az állami kiadásokat, vagy pedig inkább kiadásokra hajlamosnak kellene lenni, de hát voltak éppen a jelenleg bemutatott számbevőszéki jelentésnek nem ez a tárgya. Voltak éppen arról van itt szó, hogy komoly eljárási hibákat követtek el a túlzott hiány eljárás szabályainak alkalmazása során. Ezekért a bizottság feláll, ezekért a szakmai hibákért. Hát amiről hallottunk, ez igazán meg kell, hogy döbbentsen. Egyrészt arról hallottunk a szembevőszi jelentésből, hogy az adatok nem megbízhatók kellőképpen, nem vizsgálják meg, hogy az adatok kellőképpen konzisztensek-e, nem vizsgálják meg, hogy az adatok minőségileg megfelelnek az elvárásainknak, az egész eljárás átláthatatlan, az eljárás dokumentációja nem kielégítő, Olyasmiről hallottunk, tehát nagyon súlyos vádakat fogalmazott tehát meg, vagy hiányosságokat fogalmaz meg a számbevőszék jelentése a bizottság túlzott deficit eljárásáról. Ebből felmerült tehát az a kérdés, hogy azon, a szabályok, melyeket a parlament elfogadott, úgy kerültek-e kialakításra, hogy megfelelő módon alkalmazhatóak-e, és vállalható ráfordítással tudja ezeket alkalmazni a bizottság. Vagy pedig nem az történte, hogy a parlament túlontúl komplex elvárásokat fogalmazott meg a túlzott deficit eljárás, vagy túlzott hiány eljárás lebonyolítása kapcsán, mi több a az európai eh, gazdasági irányítás általános keretében nem túl bonyolultak a szabályok, és ilyen módon a számbevőszék meglehetősen riasztó tény megállapításainak háttéroka nem abban rejlik -e inkább, hogy ezen bonyolult szabályokat és túlontúl becsvágyó szabályokat nem lehet alkalmazni, és ilyen módon a bizottság túlontúl sokszor már az önkényesség határát súroló döntést kell meghozzon ezen bonyolult szabályrendszer és módszertan alkalmazása során, és ilyen módon e ezen eljárási rend nem is mindig kellőképpen dokumentálható. A számvevőszék képviselője arról is beszámolt, hogy a bizottság bizonyos esetekben egy széles körben elterjedt módszertant alkalmaz. Hát én régebben aki a tudomány területén dolgozott, nálam ilyenkor a véscsengő kezd csörögni a agyamban. Mit jelent az, hogy széles körben elterjedt? Milyen széles körben? Hol terjedt el? Hát a tudományban mindent indokolni kell, és különböző értelmezések vannak amellett, hogy mi alkalmazható, mi nem. Az, hogy széles körben elterjedt, nem egy tudományos érv. Úgy hiszem, hogy a számbevőszéknek is egyszer fel kell tenni a kérdést, hogy milyen módszert alkalmaztak. Az, hogy állítólagosan széles körben elterjedt, eh, még nem indokolja azt, hogy a módszertan jó volna. Vannak-e más módszerek? miért választ a bizottság egy bizonyos módszert, milyen tudományos felismerés és milyen tudományos érv szól ezen módszer alkalmazása mellett. Úgy hiszem, hogy az ilyesfajta kérdések, kérdéseket fel kell tennünk azon kérdésekkel együtt, amelyeket a számvevőszék képviselője maga megfogalmazott az imént, mint például, hogy mit jelent például, hogyha egyszer intézkedésekről beszélünk, one-off measures, vagy kiegészíteném ezt a kérdést, hogy mit jelent um, egy strukturálisan ö, um, ö, um, tisztázott uh, deficit mit lehet megállap, hogyan lehet megállapítani, és mennyire önkényes maga a megállapítás, hogy a deficit mennyiben strukturális, és mennyiben nem strukturális okokra vezethető vissza. Hogyan lehet ezt eldönteni, hogyan lehet dokumentálni, milyen módszertan alapján tesszük ezt. Úgy gondolom, hogy ez is a a bizottság nem átlátható, nem transzparens döntéseinek elemzése során egy alapvető kérdés. Alapvető kérdésem tehát, hogy a számvevőszék eh, tényállást megállapító jelentése után nem merül le fel bennünk, hogy olyan feladattal bíztuk meg az Európai Bizottságot, mi az Európai Parlament, mely nem végrehajtható, hiszen túlon-túl komplex feladatokat róttunk a bizottságra, és ilyen módon nem is lehet ezt a feladatot másként mint önkényesen és átláthatatlanul végrehajtani. Ahhoz pedig, hogy a kérdést megválaszoljuk, nekünk, maga magunknak fel kell tennünk a kérdést, hogy ne egyszerűsítsük ki a szabályokat. Köszönöm. Köszönöm, Flanagan kollega. Köszönöm szépen, nagyon érdekes mindez a, vit, ez a vitam. Itt az előttem ülő kollega a vita felvetését szeretném felvetni én is a költségvetési szűr szuficite vagy többlet eh, kapcsán. A szuficit a, létezik a, szél, a túlzott hiányeljárás, de miért nincsen túlzott többleteljárás? Az Európai Parlament honlapja azt mondja, ezen költségvetési hiány vagy többlet eh, cégok, célok a strukturális célokat veszélyeztethetik. Azonban, hogyha tovább klikkelünk, akkor egyszerre már csak a hiányról olvasunk, a költségvetési szuficitről, többletről nem olvasunk. Tehát kérdezem a bizottságot, hogy problematikusnak tartják-e a túlzott vagy szélsőséges szuficit jelenségét. Még egyszer mondom, az Európai Parlament honlapján csak a deficita, a túlzott hiányeljárásról tudunk olvasni. az olyan országok, mint Németország, akik hatalmas töbletet halmoznak fel, nem jelentenek őt, ők problémát az eurozóna egyensúlyára, hiszen a szuficit meg a deficit egy dinamikus össze, egyensúlyban vannak. Kérdezem tehát, hogy a szuficit vagy a költségvetési többlet jelenségével a bizottság foglalkozik -e egyáltalán. Én magam is jeleztem, hogy szót kérek, szót adok magamnak. Igen, a legszélsőség, legszélesebb körben elterjedt módszer az, hogy azt mondjuk, már mindig is így jártunk el. Kérdezem tehát a két szembebőszéki képviselőt, hogy biztosítani lehet-e, hogy a nagy és a kis deficit országokat azonos módon kezelik-e? Olaszországról és Franciaországról van szó, ugyanakkor Franciaország esetében nem lehet megmondani, hogy a döntést miért így hozták meg, és miért nem másként. Egyszerű kérdés ez, remélem, hogy egyszerű választ tudnak adni. Barédo Capello túrnak adom meg az Erostattól, aztán Pink úrnak az Enkfin részéről a szót, elnézést, összekevertem volna a neveket. Ki kéri a szót először? Tessék. Köszönöm. Az Ekfin nevében kezdem, hiszen úgy hiszem, hogy a legtöbb kérdés, melyet itt felvetettek, a túlzott deficit vagy túlzott hiány eljárással függ össze. Köszönöm mindenkinek az észrevételeit, köszönöm, hogy kíváncsian hallgatják az Equin főigazgatóság véleményét és persze köszönöm az előadónak a kitűnő és tartalmas e, jelentését, melyet külön nagyon rövid idő alatt kellett, hogy elkészítsem. hogy válaszoljuk azokra a kérdésekre, melyeket feltettek elsősorban arra, amit ön tett fel, elnök asszony. A bizottság elfogultan használja a belső szabályait a tekintetben egy kicsi vagy nagy tagállamról van -e szó. Válaszunk az, hogy minden erőfeszítések alapján próbáljuk egységesen kezelni ezeket a szabályokat. Minden jelentésünkben van technikai magyarázat, a Franciaország esetében megfogalmazott kifogás ról szóló jelentésben is van ilyen magyarázat, de például a kis szóló túlzott hiányeljárás jelentésben is, mondjuk a máltai ország jelentésben is. Nem gondoljuk tehát, hogy a bizottság elfogult volna. Nagy vagy kis országok irányában. A az előadó egy 13 évvel ezelőtti epizódot idézett fel, egy nagy országról volt itt szó, de bizonyos politikai döntések, illetve döntések hiányát, azaz, hogy nem hozták meg a döntést ezen ország ellen a eljárás elindítása tekintetében. Ez nem egy bizottsági döntés volt, nem egy szakpolitikai döntés, hanem egy nagy politikai döntés volt, és a tanács hozta meg. Néhány felvetést szeretnék tenni, hogy jól megértsük a problémát, és utána pedig az ajánlásra, a szenvedőszék ajánlásaira szeretnék rátérni. És ezen közben a képviselők által feltett kérdésekre is igyekszem választ adni. Az előadó dokumentuma egy nagyon fontos felismerést tartalmaz megítélésünk szerint, jelesül a pénzügyi keret alkalmazhatóságának kérdését, illetve azt az igényt fogalmazza meg, hogy ez mindenképpen ágyazódjék be ebbe a keretbe. Nos, az elmúlt években szerzett tapasztalataink, és mondhatom, hogy én szeren, én személyesen a hosszabb ideje ezen a területen dolgozok, például a hatos csomag tárgyalásában is dolgozunk, do, részt vettem, tehát egy végrehajthatási háromszögre van szükség nem lehet egyszer három célt egyformán elérni. Az egyszerűség, az előrejelezhetőség és az alkalmazhatóság céljának nem lehet megfelelni, kompromisszumokat kell tenni, és őszintének kell lenni. Lehetnek nagyon egyszerű szabályok, lehetnek tehát egyszerű szabályok, amelyik hülyék. És most egy sokkal nagyobb tekintélyű embertől idéztem ezt a szót. Ha pedig, hogyha az előrejelezhetőséget és az adaptabilitást, az alkalmazhatóságot kapcsoljuk össze, ezzel gyakran szempesítenek, illetve e két célnak akarunk megfelelni, akkor egy komplexebb lesz a szabályok rendszere. De, és ez itt a kulcsüzenetem, még a nagyobb komplexitás sem volna célra hasznos, hogyha a spe- specifikus makrogazdasági és költségvetési feltételekhez nem lehetne igazítani a szabályokat. Írország példája, melyről az előadó beszélt, vagy más országok példája, ékes példáját adják annak, hogy szükség van rugalmasságra ország specifikus körülmények fényében kell igazítani a szabályokat. Ez azonban nem tekinthető az inkonzisztencia jegyé, jelének, vagy annak, hogy nem volnánk kellőképpen szigorúak a szabályok alkalmazása során. A supranacionális szabály alapú fiskális keret végrehajtása és kialakítása egy sor problémával jár, és nem állítjuk azt, hogy a végleges bölcsesség tulajdonában volnánk, ahogy a jelentés is beszámolt erről, látjuk, hogy az erről alkotott vélemények eltérhetnek egymástól. Hogyha hát tehát a számbevőszék észrevételei helytállók, akkor ez így van, de lássuk az ajánlásokat, hiszen ez itt a legfontosabb kérdés. Azzal kezdeném, hogy először is hangsúlyozzam, hogy a számbeviszik ajánlásai mind releváns kérdéseket érintenek. És elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden kérdés kezelésében együttműködjünk. Még akkor is, hogyha egyes kérdések elemzése tekintetében az ajánlást nem tudjuk teljes egészében elfogadni. Itt nem alapvető véleménykülönbség van közöttünk és a számvevőszék között, hanem sokkal inkább a um, nem előre nem szándékolt következtetések, vagy pedig a jogi összeegyeztethetőség hiánya aggaszt bennünket. Vannak területek, ahol sikerül azonnali intézkedéseket alkalmazni, például az átláthatóság területén, erről beszélt a számvevőszék, és a képviselők közül is nem egy, beszélt az átláthatóság hiányáról. Itt van mit javítanunk a bizottságnak. De 2014 óta a bizottság az SGP-k, tehát a túlzott deficit eljárás kézikönyvét közzétettem. Mindenki bele tudta tekinteni, el tudja olvasni, el tud benne mélyedni ebben a túlzott hiányeljárás kézikönyvben, de ezen túl megosztotta a bizottság a tagállamokkal a saját értékelésünk mögött rejlő kalkulációkat, számításokat. Mi több, ezen számításokat a nemzeti pénzügyi tanácsokkal is megosztottuk. Erre, hogy erre szükség van, mind a számvevőszék, mind pedig a képviselők rámutattak. A számvevőszék azt is kihangsúlyozza, hogy a túlzott hiány eljárást súlyozottabban kell kialakítani. Jobban kell, fókuszálni az, az um, adósságra, és valóban a múltban az adósság csökkentés kérdésére nem fókuszáltunk előképpen. A Public Finance jelentésünk ugyanakkor egy kidolgozott gazdasági elemzést is tartalmaz, mely éppen hiányosságra is kitér. Ugyanakkor, ahogyan itt a vitában is elhangzott, Jelentősen megváltozott a szabály alapú keretünk az úgynevezett sixpack vagy hatos csomaggal, és e, így nagyobb e, szerepet kap az adósság csökkentés e, célja az állami költségvetések elemzésében. Dolgozunk ezen a megközelítésen, mondjuk a Máltát érintő túlzott adóság eljárás igenis figyelembe vette már az adósságcsökkentés kérdését. De ne felejtsük el, hogy a gazdaságilag a közkéz eladósodás egy eredmény, amelyet nem lehet közvetlenül tagállami intézkedésekkel megszólítani, csak közvetett intézkedésekkel, hiszen egy sor gazdasági körülmény is befolyásolja az államadóság eh, helyzetét, amelyeket nem biztos, hogy befolyásolni tud a tagállam. Ráadásul a tényállások olyan ritka együttállásának vagyunk tanulni, amelyek nem segítik az adósságcsökkentést. Mire gondolok? Hát az alacsony nominális gazdasági növekedés hosszabb időszakára. A számvevőszékkel fennálló különbségeink, tehát nem lényegi kérdésekre vonatkoznak, sokkal inkább az eszközök tekintetében van közöttünk különbség. Mi úgy gondoljuk, hogy az európai szemeszter megfelelő nyomonkövetési keretet biztosít, többek között a túlzott deficit eljárás kezelésére is. Mi több? Úgy gondoljuk, hogyha az EDP-ket arra használnák, hogy közvetlenül strukturális reformokat kényszerítsünk ki, akkor ennek nem kívánt következményei is volnának. Például, hogy mondjuk a reformot egyrésztről a pénzügyi kiigazítással próbálnák eh, alkuba vonni, a kettőt egymás ellen kiátszani. Ez pedig nem lehet, az teljes eljárás célja. Ami pedig a tagállami beszállamodási kötelezettség kérdését illeti, elfogadjuk, hogy nem egy esetben ez nem volt kielégítő. Egyetértünk azzal, hogy ezt javítani kell, de fenntartásaink vannak a megfelelő eszközök tekintetében, különösen figyelembe véve a jogsértési eljárás menetrendjét és a a túlzott hiányeljárás idejét. Úgy gondoljuk, hogy az jogsértési szerződés szegési eljárás nem lehetne jó eszköz, hiszen borzasztó hosszú. De ugyanakkor az is igaz, hogy a tagállamok nem is mindig feleltek meg az előírásoknak. Végezetül a szankciókról. Világossá szeretném tenni, hogy a bizottság elkötelezett azon cél érvényesülése mellett, hogy egy olyan szabály kerüljön be a jogszabályba, amely világos és egyben kötelező érvényű. Ám ha nem fogadjuk el a számvevőszék ajánlását, ezt azért nem tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy minden olyan elem, melyet a számbevőszék ilyenként felvet, a kiinduló jogszabályban szerepel, Úgyhogy lehet, hogy inkább az a probléma, hogy a bizottság a meglévő hatályos jogszabályban lévő szabályokat nem alkalmazta kellőképpen, de ezzel mi nem értünk együtt. Röviden még... Allow me to recall... Kitennek néhány említett aspektusra. Voltak olyan aspektusok, ugye én részt vettem a tárgyalásokon, az Európai Parlament kérése alapján az úgynevezett gazdasági párbeszédben, a rendelet kettes cikkje alapján, ha jól emlékszem. A parlament számára az Eurogroup elnöke, a tanács elnöke tekintetében lehetősége volt arra, hogy jelentéseket kérjen, és a tagállamokat is meg lehetett hívni. De természetesen több hasonló kéréssel élhet a parlament, ugye ez amennyiben a Természetesen mi a bizottság részéről készen állunk arra, hogy a különféle eljárásokat bemutassuk. Aztán a ügyészi tanács bevonása, az eszmecserét már említettem a e tekintetben, ami most folyamatban. Szeretném hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a mandátum szempontjából ez azt jelenti, hogy a hazai szabályok nyomon követése a mandátum, úgyhogy meg kell különböztetnünk a bizottság és a ügyészi tanácsnak a feladatai között ezt a megkülönböztetést meg kell, hogy tegyük, akkor is, hogyha EU jogalkotás alapján működik. Maga a számvevőszék is megállapítja, hogy bizonyos problémák a forrás hiányok miatt merülhetnek föl. Attól tartok, hogy ez a probléma fönn fog állni a jövőben. És a bizottság ugye, hogy tudják, nyomás alatt áll a források csökkentése érdekében, mindent megteszünk a források felhasználásának az optimalizálása érdekében de azt se tagadhatom le, hogy problémák merülhetnek föl a jövőben ez alatt a cím alatt. Aztán a túlzott többlet. Erre csak két szóban reagálok. Az EDP alapja a szerződés, a túlzott deficit eljárás, ami kormány deficitekre vonatkozik, hát nem a bizottság fog ezt megváltoztatni. Ugyanakkor talán erre gondoltak, amikor a kormányzási deficit és fel, felesleg aspektusát kibővítjük a teljes gazdaságra, akkor szeretnék arra emlékeztetni, hogy a hatos csomag részeként elfogadásra került az úgynevezett makroökonomiai egyensúlytalanságokra vonatkozó eljárás, ennek a végrehajtása folyamatban van. Ez lehetővé teszi bár más eszközökkel, hogy olyan eszközökkel is foglalkozunk, olyan helyzetekkel is foglalkozunk, amit ugye röviden úgy lehet fogalmazni, hogy makrogazdasági többlet szeretnék. Ennyit szerettem volna mondani, és most átadom a szót kollégámnak, Eduardonak, aki a statisztikai témákra fog rátérni mikrofon nélkül. It's okay now. I shall be related. Röviden fogok beszámolni, sőt, azonnal az elnök asszony kérdésére térek rá, hogy ugyanolyan módon foglalkozunk-e mindegyik tagállammal? Hát erről biztosíthatom önöket, igen. Ugyanúgy kezeljük mindegyik tagállamot. Az előadó beszámolójának fontos része volt az integritás kérdése. Ugyanazokat a szabályokat alkalmazunk mindenki számára, és ezek a szabályok átláthatóak az adatok tekintetében a túlzó deficit eljárásnál felhasznált adatokra vonatkozóan léteznek a szabályok, ez az európai elszámolási rendszer, ezt használjuk erre a célra, ez a jog, ezt határozza meg a jogi alap is, és ez egy átlátható módszer, mindegyik tagállam esetében ezt ugyanúgy végezzük. Holnap fog kész, holnapra készül el a 2015-ös adatokra vonatkozó sajtó közlemény, úgyhogy majd felhívom a figyelmüket arra, hogy ezt tekintsék meg. Az adatgyűjtés a számövőszék elemzése megállapítja e tekintetben, hogy vannak olyan területek, ahol a, az adatok minőségét tovább lehetne javítani, konkrétan a dokumentáció, átláthatóság kérdései ezek átláthatósággal kapcsolatban az teljes mérték úgy gondoljuk, hogy teljesen átlátható módon használjuk a Eurostat adatokat, fiókjainkban semmit nem tartunk, mindent kiteszünk a honlapra, adatokat, módszert, az összes ország látogatási jegyzőkönyvet is. A számvevőszék vélemény alapján megértem, hogy gyorsabban közé kéne tenni ezeket a jegyzőkönyveket. Egyébként az összes tagállamnak adott ajánlásunkat is közzé tesszük, kivéve, hogyha a tagállam azt kéri, hogy ezeket az adatokat ne tegyük közé. Az egyik ajánlás az auditnak az, hogy tegyük közé az ilyen levelezést is, amiben például véleménykülönbség merül fel. Mondjuk a levelekben kereskedelmi témájú vagy érzékeny információk vannak, akkor természetesen azokat nem lehet közé tenni. Minden esetre próbáljuk kiteljesíteni az adatok tekintetében az átláthatóságot. Persze elismerjük, hogy mindig mindent lehet javítani. A belső eljárásunk úgy gondolom, hogy megfelelő, minőségi munkát jelent. A szemvőszik jelentés azt említi, hogy közvetlenebb ellenőrzéseket kéne, hogy végezzünk, több elemzést kéne végezni az országokban az ellenőrzési rendszer tekintetében. Ezt megtesszük, de hát a lényeg mindig az, hogy milyen források állnak rendelkezésre, nem csak a Eurostatnál, hanem az egyes országokban is. A kollégám utalt arra, hogy nem annyira rózsás a helyzet a bizottságban, a tagállamokban pedig a nemzeti statisztikai hivatalok egyre kevesebb emberrel, egyre kevesebb kutatóval kell, hogy dolgozzanak, és a Nemzeti Statisztikai Hivatalok természetesen fontos szerepet játszanak ebben az egész eljárásban. Az eljárásaink megfelelőek, mi úgy gondoljuk, hogy célszerűek. Persze, ha lenne 500-zal több emberünk, akkor sokkal több mindent megtehetnénk. Minden esetre a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak fél évente beszámolunk, soha semmilyen kritikával nem érintettek, az adatminőség tekintetében soha semmilyen negatív reakció nem volt, legalábbis amióta én itt ezzel a témával foglalkozom. Vannak olyan eljárásaink, amelyek például lehetővé teszik a fenntartások bevezetését, vagy a tagállamok, tagállami adatok módosítását. Vannak olyan eljárások, amelyekkel akár pénzügyi büntetést is meg lehet határozni olyan országok esetén, amelyek manipulálják az adatokat, és használtuk ezt az eszközt. Amikor a számvevőszék azt mondja, hogy nem vagyunk elég szigorúak, hát erre azt tudom mondani, hogy mi a bizottságnál, és egyébként a tanácsnál is, ugye fölmerült bizonyos ország esetében az adatok manipulációja, és alkalmaztuk ezt az eszközt. a számvevőszék jelentésért szeretnénk köszönetet mondani, és az előadó munkájáért is. Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, és azért vagyunk itt, hogy előkészítsük a következő lépéseket, és jobb legyen az eljárás. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, természetesen mindent megteszünk azért, hogy az ajánlásokat a gyakorlatban alkalmazzuk. A dokumentumban egyébként az is szerepel, hogy a Eurostat jelentős erőfeszítéseket tett a megközelítés javítása, a minőségi értékelés, és az ellenőrző rendszerek javítása érdekében. A fölmaradó témák, amelyeket már említ, amelyeket kiemel a számvevőszég, ezekkel már foglalkozunk. Még egyszer mondom, teljesen bízunk abban, hogy garantálni tudjuk az adatok minőségét, amelyeket az LDP-nél használunk. Még egyszer mondom, hogy a számövőszéki ajánlásokat figyelembe fogjuk venni a jövőbeni munkánkban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ayala kolléganő kérdezte, hogy a, a többleteljárással kapcsolatban mi a helyzet. Már túlságosan túlszaladtunk, de megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ugye elhangzott, hogy azonos módon kezelik az összes országot, az adatgyűjtés, a többi szempontjából. De egy fordított kérdést teszek föl. Az összes tagállam esetében ugyanúgy tartják önökkel a kapcsolatot? Az adatokat ugyanúgy kezeli minden tagállam? hiszen nagyon hasznosak az Eurostat adatok, de azért vannak hiányosságok is. A lábjegyzetben találunk olyan megjegyzéseket, hogy nem csak kis, hanem nagy tagállamok esetén is előfordul, hogy nem adnak le bizonyos adatokat, pénzügyi vagy bankadatokat, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ezzel mi a helyzet, tehát a Eurostat és TOT is ugyanúgy kezeli a tagállamok, ugyanúgy kezelik a Eurostatot. Köszönöm szépen a kérdést, spanyolul tudok választ adni. Hogy az országok milyen tájékoztatást, milyen információt kell, hogy átadjanak a Eurostatnak, ez teljesen pontosan meg van határozni. határozva. Minden tagállam ugyanazt az információt adja át, ez standardizált, táblázatos modellek alapján működik, nyilatkozatok alapján működik, ezek kötelezőek, el kell, hogy küldjék. Minden tagállam ugyanazokat az információkat küldi el nekünk. Na most megnyitottam Pandora szerencéjét, Luke úr, köszönöm szépen, nem akartam hozzászólni, csak azt szerettem volna kérni, hogy a számvevőszék eh, képviselője is eh, hadd szóljon ehhez a kérdéshez hozzá. Eh, úgy tűnik, hogy ellentmondás van a között, amit az Eurostat képviselője mondott, arról, hogy kielégítő a helyzet és a számvevőszék között. Luka úr, én tudom, hogy Cvikkel úr, tudom, hogy most van itt utoljára, és szeretnék köszönetet mondani az eddigi munkájáért, és meg is adom a szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Igen, valóban utolsó alkalommal jelentem itt meg, mint a számbevőszék tagja. Természetesen a jelentést közzétesszük, úgy gondoljuk, hogy sikerült ezt megoldanunk. Újságírókkal is beszéltünk, és ugye a mai alkalom is ezt szolgálja. Biztos, hogy lesz nyomon követése ezzel kapcsolatban. Holnap a nehézségekkel küzdő országok pénzügyi támogatása lesz a téma. És tudjuk, hogy 2008-ig a túlzott deficit eljárás nem adott megfelelő lehetőséget a tagállamok számára, hogy előre lássák a pénzügyi válságot, és bizonyos államok esetében a pénzügyi rendszer ugye nem összehasonlítható, hogyha megnézzük a deficitet és a többletet. Most visszatérve erre a jelentésre, ez a jelentés komplikált. Egyrészt az EDP eljárásokkal foglalkozik, de nem a nehézségeket küzdő országokkal, de olyan országokkal ugyanakkor, ahol akár a válság miatt is az eljárásba bekerültek, az eljárás képébe bekerültek ezek a tagállamok, hiszen romlott a helyzet a válság miatt. Vannak nagy, vannak kis országok, vannak programországok, mint Ciprus, és van a cseh köztársaság, amely nem erre, és egyébként külön veszük még Németországot, Olaszországot és Franciaországot. Most mit is tesz a bizottság az egyes országokkal kapcsolatban? Itt nem az országokról van szó, itt a bizottságról van szó, az egész eljárásról. Ebben a kontextusban meg kell, hogy mondjam, hogy az eljárás nem eléggé átlátható. Nehéz, még nekünk, a mi auditorunk számára is, amikor minden adathoz hozzáférünk, nehéz megítélni a bizottság munkáját. Egyszerűenek az oka, hogyha a bizottság munkáját igen, a módszer az hasonló, mint az IMF és az OECD módszere de nagyon sok feltételezést tesznek, és hogyha valami változik, akkor ugye a feltételezéseknek is változniuk kellene. Ebben a kontextusban úgy gondoljuk, hogy a következetességet javítani kell, a konzisztenciát javítani kell. Amikor hasonló a helyzet, valaki említette, például az adó és kiadások, struktúrális reformos témáját, a cselekvések többé-kevésbé ugyanazok kellene, hogy legyenek. Vagy pedig, ha nem, akkor be kell magyarázni, hogy miért nem. Ez a tervezés tekintetében. Az Eurostat részéről. Igen, az adatokat a tagállamok hasonló módon adják le, de a Eurostat nem vizsgálja felül minden egyes tagállamban a saját NSA ellenőrzési rendszerét, főleg amikor a régiók keretében dolgoznak, hogy azt biztosítsák, hogy az úgynevezett olyan elemek, hogy például a általános kormányzás, vagy nem oda tartozó intézményekről van ez szó, ezt hogy határozzuk meg, például látjuk ezt a GNI jelentésben. Vagyis nincs elég konkrét ellenőrzés, direkt ellenőrzés a tekintetben, hogy mi is történik. A második fő téma, amiről szó volt, az az volt, hogy mit is gondolunk arról, hogy a pénzügyi válság, a menekült válság témájában mit kell tenni. Mi úgy gondoljuk, hogy az EDP lényege az volt, hogy a tagállamok kezelni tudjanak egy válsághelyzetet, vagy pedig egy megfelelő cselekvési sort állítsanak föl azért, hogy megszüntessük a, a problémát. Az egyik, egy olyan dimenziója az EDP eljárásnak, ugye hat tagállam esetében, amelyeket megvizsgáljunk, 2015-ös GDP hiányuk magasabb, mint ami a 2008-as volt. Ezért mondjuk azt, hogy koncentrálni kell az adósságra a bizottság elismeri, és egyébként mi is nagyra értékeljük a bizottsági erőfeszítéseket. Más jelentéstevők is feltettek kérdéseket, amelyek egy irányba mutatnak a mi jelentésünkkel. Aztán nagyon sok módszer van, MIP, Európai Szemeszter, korrekciós tényezők. Mi az MIP jelentést készítjük, Chris úr, annak a csapatnak az elnöke, a vezetője, aki ezen dolgozik. Európai mm, szemeszteren is dolgozunk, de úgy gondoljuk, hogy javítani kell a koordinációt. Összefoglalva, biztos, hogy előrelépésre van szükség. Nagyra értékeljük, hogy a bizottság gondolkozik azon, hogyan hajtsa végre az ajánlásainkat. De szeretném azt is kérni, hogy a 2000 21-re vonatkozó bizottsági közlemény, amely az vezette a fiskális igazgatósággal, a tagállami kérdésekkel fog foglalkozni. Kérjük, hogy az ajánlásaink fényében készítsék el ezt a dokumentumot is hiszen az ERO közös, ha az ERO közös, akkor a fiskális koordináció is erősebb kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is nagyra értékem az elmúlt hat éves közös munkát. Vielen Dank. Ich möchte Brian Hayes zum Abschluss des Wort geben. Köszönöm szépen, megadom a szót Brian Hayesnek, és az Ekon kollégákat arra kérem, hogy ezt a fontos témát tegyék napirendre, és az Európai Számvevőszéket is hívják meg. Ez nem, ez, ez nem tilos. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nagyon örülne, hogyha önök is foglalkoznának ezzel a témával. Hayes úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, azt hiszem, hogy ez egy kiváló ötlet, ez a téma kollektív jelentőségű, még akkor is, hogyha e, arról szól az jelentés, hogy az Európai Bizottság e, hogyan használja a forrásait az EFT kihasználásával. E, három kulcsfontosságú témára szeretnék kitérni. Az első, ami a szankciókat illeti, lehet, hogy örök kétkedőnek tekintenek, de hát hiszem, ha látom. Ez az én hozzáállásom. Történelmileg nagyon-nagyon rugalmatlan a helyzet, és azt hiszem, hogy ez továbbra is így fog maradni. És azt hiszem, hogy ez a nagyobb országokra jobban érvényes lesz, mint a kisebbekre. Úgyhogy elhiszem, hiszem, ha látom, hogy lesznek szankciók. Hogyha elkezdjük megszankcionálni az országokat, akkor kezdem majd komolyan venni ezt a túlzott hiányeljárást. Aztán a többletet is felvetették a kérdések kollégák, és ebben igazuk van. Ugyanannak az éremnek a két oldaláról van szó a hiány és a többlet esetében. Hogyha megpróbálunk konvergenciát kialakítani, és azt mondjuk, hogy egy gazdaság van, akkor ez az érem két oldala meghatározó. A kérdés az, hogy akarjuk-e ezt minden esetben. Nagyon sok példa van arra, hogy egyes országok nagy kiigazítási folyamaton mentek keresztül, ezeknek a e, tőkekiadást csökkenteni kell, a, a e, gazdaságokba befektettek ilyen, okokból, ilyen olyan okokból. És hogyha az volt az elvárás, hogy mire, meg volt az elvárás, hogy mire használják a töbletet, Eh, adósság csökkentésre például ez eh, problémákat okozhatott abban az országban, úgyhogy ezt végig kell gondolni. Természetesen a kollégáknak igazuk van a többlettel kapcsolatban. Azon országok, amelyeket többletet termelnek, felelősséget kell, hogy viseljenek eh, az Európai Uniós kereslet jövítása és növekedés beindítása érdekében. Nyilván, hogyha többletük van, akkor több pénzt tudnak félretenni az adósság kifizetésére, de ez nem biztos, hogy az európai növekedést újra beindítja. Úgyhogy ezzel kell szembenéznünk, és az utolsó hozzászólásom a parlamenttel kapcsolatban, ez alapvető jelentőségű. Igen, ahogy kollégák mondták, igen, vannak rendszeres strukturális párbeszédek az eurócsoport elnökével, az LKB elnökével. Monetáris párbeszéd, ez az ekonban, ne, de ez nem elegendő. A kollégák és tudják, hogy az Európai Bizottság nagyon fontos értékelést végez országonként. Ehhez hozzá kellene férnünk, hogyha nem tudjuk ezt nyilvános megtenni, akkor legalább zárt ajtók mögött hadd tegyük meg, zárt ülésen. Hadd nézzük meg, hogy milyenek ezek a jelentések, és meg kellene nézni, hogy milyen minőségű adatokra alapoznak. Azt hiszem, hogy a számvevőszéknek ez a jelentése és azt mutatja, hogy ugye tudjuk, hogy vannak kis országok, nagy országok, az egyik ilyen ország a program alá tartozott, biztosítani kell, hogy az EDP-t javítjuk, és az elszámoltathatóságot ezzel kapcsolatban, mert enélkül nem fogjuk tudni a választók támogatását megkapni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt az érdekes vitát. Nos, akkor még egyszer az ALKON tagjainak és a következő napi rendi pont a delegációs utazás Németországban novemberben, és ennek eh, az ülésnek az eredményeiről való beszámolót sajnos el kell halasztanom, elnézést kérek, mert a koordinátorok ülését el kell kezdeni, úgyhogy most a, a eh, nyilvános ülést eh, lezárom, és aki nem, tud, nem vehet részt a koordinátor ülésen, azt nagyon szépen kérem, hogy minél gyorsabban és halkabban hagyja el a termet. Köszönöm szépen!